Tehát ma délután három órakor kezdődött volna az ülésünk, úgyhogy néhány perces késéssel elkezdjük az ülést, mégpedig a kilences napi rendi ponttal. Ennek címe az Európai Unió belső biztonsági stratégiája. Erről fogunk most vitát folytatni meghallgatjuk a bizottság, illetve a kozi beszámolóját, a belső bizot, biztonsági operatív együttműködéssel foglalkozó állandó bizottság beszámolóját, majd Rita Borszelino asszonyt, aki a jelentéstevő. Emlékeztetnék arra, hogy az október 5-én tartott parlamentközi konferencián, melynek témája az Unió demokratikus elszámoltathatósága a belbiztonsági stratégia kapcsán a bizottság első éves jelentését beterjesztette, és a bizottságot fogjuk ezzel kapcsolatban meghallgatni, illetve a tanácstól kiegészítő információkat fogunk kérni a Belbiztonsági Bizottság munkájáról. Ez a saját kezdeményezésű jelentésünk alapja, amelyet Rita Borsellino asszony fog elkészíteni és ez kiegészíti Alfano asszony munkáját a szervezet bűnözéssel kapcsolatban, illetve Intfeld asszony munkáját a terrorizmus elleni tevékenység értékeléséről. Először is Miroslav komanek úrnak fogom megadni a szót. Ő a Kózi alelnöke, és Nunes Dalmeida urat is köszöntöm itt a bizottság részéről. Ő fog tájékoztatni minket a jelenlegi helyzetről. Először is Miroslav Kumenek úr kap parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Adam Rapacki úr a Kozi elnöke nevében, aki sajnos nem tudott eljönni, sürgős kötelezettségei miatt Lengyelországban kell lennie. Az én tisztem, hogy tájékoztatom önöket az EU szervezett és súlyos bűncselekményekkel foglalkozó állandó bizottságának tevékenységéről. A Belbiztonsági Bizottság, azaz a KÓZI, a francia rövidítésnek megfelelően, azért jött létre, hogy elősegítse, előmozdítsa és megerősítse az operatív együttműködést a releváns nemzeti hatóságok között az Európai Uniós tagállamokban a belbiztonság területén. Az állandó bizottság feladata az, hogy biztosítson egy hatékony együttműködést és koordinációt a rendőrségi és vámhatósági együttműködés tekintetében, illetve a külső határok ellenőrzésében foglalkozó szervezetek tevékenységében. Az operatív együttműködés hatékonyságát ellenőrizzük, illetve értékeljük, beazonosítjuk a hiányosságokat, és megfelelő lépéseket javaslunk. Az állandó bizottság, ezt ki kell emelnem, nem vállal szerepet abban, hogy műveleteket folytasson, illetve jogi aktusok előkészítésében sem vesz részt. Az állandó bizottság igyekszik biztosítani a konzisztenciát a Eurojust, az Europol, az európai külhat, külső határokkal foglalkozó ügynökség, a Frontex, illetve egyéb szervek tevékenységében. ezek a szervezetek az állandó bizottságban megfigyelőként vesznek részt. ...2010 novemberében a Bel- és Igazságügyi Tanács hozta létre ezt az állandó bizottságot, amely a súlyos bűncselekményekkel foglalkozik, annak érdekében, hogy a létező legjobb együttműködés valósuljon meg az EU intézmények, EU ügynökségek és nemzeti hatóságok, valamint harmadik országbeli szervezetek, országok együttműködését elősegítse. Ez a politikai ciklus három szakaszból áll. Először is értékeljük a kockázatokat, a fenyegetettségeket, ez a szokta feladata az Európai Unióra kihatással lévő kockázatokat értékeljük így módon. A következő szakasz pedig a szakpolitikák felállítása, illetve a döntéshozatal. A bel- és igazságügyi tanács különböző prioritásokat állít fel regionális és páneurópai szinten. Minden egyes prioritásnál egy több éves stratégiai tervet kell kidolgozni. Annak érdekében, hogy egy multidisziplináris, integrált és átfogó, megelőző és megoldó jellegű intézkedéseket is hozzunk. Harmadik szakasz Végrehajtás és monitoring az éves operatív cselekvési tervek esetében ez tartalmazza a stratégiai célokat, amelyeket a éves stratégiai terv állít fel egy többoldalú platform alapján, amely prioritást állít fel a különböző fenyegedettségek között. A negyedik szakasz pedig a politikai ciklusban egy átfogó értékelés a ciklus végén, ez pedig inputot jelent a következő politikai ciklus számára. A bel- és igazságügyi tanács azt is megállapította, hogy egy előzetes, illetve korlátozott két éves politikai ciklust vezetnek be 2011 és 2013 között, mégpedig a 2011-es szervezett bűnözési fenyegetettségi értékelés alapján. Figyelembe véve az eredeti politikai ciklus értékelését egy teljes négy éves ciklust fogunk bevezetni 2013-2017 között. A 2013-as EU súlyos és szervezett bűnözési kockázati értékelés alapján. Ezen túl pedig a Kózi azt az instrukciót kapta a tanácstól, hogy a szakpolitikai tanácsadói dokumentumok alapján, amelyet az elnökség és a bizottság hozott létre a 2011-es okta, illetve szokta 2013-tól következő szokta alapján, a tanács azokat a következtetéseket hozta, hogy prioritásokat fogad el, illetve egy több éves stratégiai tervet és operatív cselekvési tervet, illetve koordinálja és monitorozza annak végrehajtását. miközben felismerjük, elismerjük a fő kihívásokat, amelyeket a belbiztonsági stratégiában olvashatunk, a politikai ciklus fókuszát korlátozni kell a súlyos és szervezett bűncselekményekre. 2011. júniusában a Bel- és Igazságügyi Tanács a következő prioritásokat állította fel a szervezett bűnözés elleni küzdelemben 2011-2013-as időszakra vonatkozóan. Nyolc prioritásunk van. Az első, hogy gyengítsük a szervezet bűnözői csoportok kapacitásait, amelyek Nyugat-Afrikában aktívak, kokainnal és heroinnal kereskednek az Európai Unióba és azon keresztül következő prioritás. Enyhítsük a Nyugat-Balkán szerepét, amely illegális termékek tranzit régiója és központja a szervezett bűnözői csoportoknak, főként albán nyelvű szervezett bűnözői csoportoknak. Harmadik prioritás, hogy gyengítsük a szervezett bűnözői csoportok kapacitását, amelyek elősegítik az illegális bevándorlást az Európai Unióba, főként dél délkeleti és kelet-európai irányból, főként pedig a görög-török határon, illetve a földközi tengeri válságzónákban, Észak-Afrika közelében. A következő prioritás, hogy csökkentsük a termelést és elosztást az Európai Unióban a szintetikus drogok tekintetében, beleértve az új pszichoaktív anyagokat. Következő prioritás, hogy megszakítsuk a az illegális termékek Euró- Európai Unióba történő forgalmát, beleértve a kokaint, heroin, kannabiszt, hamisított cigarettát. Illetve bármely emberkereskedelem és embercsempészet megakadályozása oly módon, hogy megcélozzuk az ezzel foglalkozó bűnözői csoportokat, főként dél, délnyugat és délkeleti irányban. És az utolsó prioritás, hogy csökkentsük a mobil szerv, bűnözői csoportok tevékenységét. És az utolsó prioritás pedig hogy az internetes bűnözés elleni küzdelmet megerősítsük. A COZI felelősséget vállalt, hogy koordinálja, támogassa, monitorozza és értékelje a stratégiai célok végrehajtását, illetve az éves cselekvési tervek végrehajtását a prioritások esetében. Biztosítania kell a konzisztenciát az operatív lépések végrehajtása tekintetében, amelyek célja, hogy a belbiztonságot megerősítsék az Európai Unióban, és megerősítse az együttműködést az EU ügynökségek és a releváns nemzeti hatóságok között. a COZI azt a feladatot is kapta, hogy biztosítsa, hogy a belbiztonsági stratégia végrehajtása tekintetében a stratégia elemei konzisztensek maradjanak a stratégiai célokkal, illetve a cselekvési tervvel. 2011. júliusa és októbere között az Európai Bizottság, amelyet az elnökség is támogatott, illetve az Europol munkacsoportokat szervezett az egyes prioritások körül az érintett tagállamok, illetve az EU ügynökségek részvételével annak érdekében, hogy stratégiai célokat dolgozzanak ki az egyes prioritásoknál. Meg kell említenem, hogy a bel- és igazságügyi tanács következtetései alapján az eledeti két éves politikai ciklus után stratégiai célokat fognak felállítani, ahelyett, hogy a teljes több éves stratégiai tervet valósítanák meg. Ilyen stratégiai terv majd a négy éves teljes politikai ciklusban valósul meg. A stratégiai célokat ekkor a Kózihoz terjesztették be, amely szeptember 8-án elfogadta azokat. Októberben, 2011. októberében az Europol munkacsoportokat szervezett az éves operatív cselekvési tervek témakörében az egyes prioritásoknál, a COZI által korábban elfogadott stratégiai célok alapján. Az éves operatív cselekvési tervekkel kapcsolatos munkák nemrégiben zárultak le, a terveket pedig a cozi fogják beterjeszteni decemberben, hogy validálja azokat. Az év miután megtörtént a validálás, végrehajtási szakaszba lépnek 2012 elején. A kozi természetesen monitorozza az előrelépéseket, valamennyi operatív cselekvési tervvel kapcsolatban fél évente. A több éves együttműködési platform prioritásokat állít fel a kockázatok között, és az Európai Multidisziplináris Platform, az Impact fog létrejönni az elnökség javaslata alapján. Annak érdekében, hogy az operatív cselekvési tervek végrehajtását monitorozzák, illetve az ilyen platform végleges formáját illetően a munka még folyamatban van. Az operatív intézkedések, amelyeket az európai politikai ciklus tekintetében hoztak létre, figyelembe fogják venni a konkrét tele, eh, cselekvési területen az EU belbiztonsági szempontjait, illetve a bűnözői eszközök felkutatását és lefoglalását a közös dokumentum, amely a közös biztonsági és védelmi politika, illetve a szabadság, igazságosság és jogérvényesülése térségének tekintetében egy politikai és belbiztonsági szakbizottság jött létre, amely a CSDP és az FSJ közötti együttműködést javítja. Ez a munka is még folyamatban van. Ami az administratív megközelítést illeti, a COZI ezt is vizsgálja a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. 2010. decemberében a tanács elfogadta következtetéseit a mobil bűnözői csoportok tekintetében, és ezeket pedig administratív eszközökkel próbáljuk majd megcélozni, ezzel is foglalkozik a szervezet. És az EU politikai ciklusa ezt is magában foglalja. Az EU politikai ciklus a szervezett és súlyos bűnözés elleni küzdelemben egy egészen egyedi eszköz. Ugyanis közvetett módon átalakítja a politikai prioritásokat konkrét lépésekké, és ehhez pedig egy egyértelmű, világos módszertant hozott létre, a prioritások felállítása, végrehajtása, értékelése esetében. Mégpedig úgy, hogy egy koherens, multidisziplináris, integrált megközelítést alkalmaz, és ez hozzájárul a konzisztencia, a hatékonyság és az elszámoltathatóság növeléséhez. Tisztelt európai parlamenti képviselők! Szeretnék köszönetet mondani figyelmükért, és rendelkezésükre állok. Nagyon szívesen válaszolok kérdéseikre. Nagyon köszönöm. On behalf of the COSI. Köszönöm szépen a COSI képviselőjének az előadását. Most pedig a bizottság képviselőjétől, Mönyezzel Mérától fogunk most néhány szót hallani. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak a szakbizottság elé, hogy a bizottság első éves jelentéséről beszámolhassak, amely a belbiztonsági stratégiáról szól. Múlt pénteken tettük közzé ezt a stratégiát. Tudják, hogy egy évvel ezelőtt jelent meg a közlemény a belbiztonsági stratégia működésben címmel, és ez az Európai Unió és, tagállam, és a tagállamok közös feladatairól szól. A 2000 2010-től 2014-ig terjedő időszakra. A közlemény öt prioritási területet jelölt meg, ahol az Európai Unió valódi hozzáadott értéket teremthet, és konkrét cselekvést utal, is felsoroltunk. Terrorizmus, internetes bűnözés, a külső határok megerősítése illetve az emberi és természeti katasztrófákkal szembeni ellenállás, valamint a szervezetbűnözésre szembeni küzdelem, ez az öt fő célkitűzés, amely nagyon fontos a nyitott és biztonságos Európa megvalósításában megvalósítása szempontjából, ahogy ezt a Stockholm program is kitűzte. Az Euróbarométer adatai szerint 10-ből 8 európai állampolgár egyetért ezzel az öt kulcsfontosságú kihívással. Sőt, nagyon sok európai állampolgár úgy gondolja, hogy a kihívások egyre nehezebbek lesznek az elkövetkezendő három évben. Annak érdekében, hogy a helyzet ne romoljon, a tagállamok, az EU intézmények, valamint az EU intézményei napi kapcsolatban állva működnek együtt, és hajtják végre ezt a stratégiát. Egy év telt el a közlemény elfogadása óta, tehát itt az ideje, hogy megnézzük, mit is ért el az EU. Tekintsük át a belbiztonság helyzetét az összes prioritási területen. Tehát, mit értünk el 2011-ben? A 2011-es év eleje nagyon ígéretesnek bizonyult a stratégia végrehajtása szempontjából. Azonban a fenyegetések, amelyekre felhívtuk a figyelmet 2010 novemberében, nem veszítettek a jelentőségükből. A tavaly azonosított öt prioritás alapján a következőkről számolhatunk be önöknek. <clears throat> Először is, ami a szervezett bűnözés elleni küzdelmet illeti. Jelentős előrelépést sikerült elérni 2011-ben a stratégia végrehajtásában. Különösképpen arra a javaslatra vonatkozóan, hogy az légi utas nyilvántartásokkal kapcsolatos lépéseket megtegyük az EU területére belépő, illetve azt elhagy, elhagyó járatok esetében. Azonban a, igazságügyi együttműködés terén sokkal többet kell még tenni, valamint az adminisztratív megközelítést is erősíteni kell a szervezett bűnözéssel szemben. A radikalizáció kapcsán azt mondhatom el, hogy az európai radikalizálódási hálózatot, figyelemfelhívó hálózatot létrehoztuk. A bizottság elfogadott egy közleményt az EU terrorista finanszírozás nyomon követő rendszeréről, és ez is egy nagyon fontos lépés előre a terrorista vagyontárgyak befagyasztása, valamint a szárazföldi közlekedés biztonságának javítása is nagyon fontos. Az internetes bűnözése szemben fellépünk, határozottan lépünk fel, jól állunk. Az európai internetes bűnözés elleni központ létrehozása, elnézést kérek mindenkitől, így köhögök, megfáztam egy picit. Tehát ezt a központot létrehozták, illetve vészhelyzetben számítógépes reakciós tímeket is javasoltunk. A budapesti egyezmény biztosítja a nemzetközi egyet, együttműködés kereteit ebben a ezen a területen. Az európai határellenőrző rendszer létrehozása, az Eurosur létrehozása is már sínen van. Ettől függetlenül az ügynökségek közötti együttműködést a nemzeti szinten javítani kell. Ami a katasztrófa kezelést illeti, itt is történt előrelépés. 2011-ben sikerült a kockázat elemzést elkészíteni, Azonban a jelentésben szerepel az, hogy további erőfeszítésekre van szükség a válságkezelés terén. Egyelőre takadék található az EU belső és külső biztonsági helyzete között. Több lépést dolgoztunk ki az együttműködése vonatkozóan, a terrorizmus, a nemzeteken átnyúló bűnözés, illetve a migráció témájában, Afrika szarva, Nyugat-Balkán és a száheli övezet az érintettek. A bizottság közös anyagot dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy a közös biztonság és védelmi politika, valamint a szabadság, biztonság és jogérvényesülésének a térségét hogyan lehet szorosabban összekapcsolni. És ide tartozik a lehetséges együttműködés a rendőri missziók, illetve az Európol között. Nagyon sorém a 2011-es évben azokat a biztonsági tendenciákat láttuk tovább fejlődni, amelyekre már korábban felhívtuk a figyelmet. Például az internet technológia egyre gyorsabban fejlődik, és ennek kihatásai vannak, valamint a gazdasági válság is tovább zajlik, illetve a biztonság külső dimenziójának a hatására is oda kell figyelni. Ezek is egyéb fejlemények teszik azt szükségessé, hogy az EU előretekintő stratégiát fogadjon el és hajtson végre. A jelentésünkben arra is felhívjuk a figyelmet, hogy mit kell még figyelembe venni, és milyen utat kell követni 2012-ben. További előrelépésre lesz szükség az elkövetkezendő években, például a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemben, illetve a számítógépes bűnözéssel szembeni küzdelemben. Erről szólnék néhány szót részletesebben is. Ami a szervezetbűnözést illeti, átalakult a helyzet, és egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon rugalmas és mobilis csoportok működnek különböző területeken és különböző joghatóságok alatt. Segít őket, segíti őket az internet illegális használata, amely nagyon elterjedt. A terrorista csoportok és a szervezett bűnözői csoportok között egyre több kapcsolat épül ki és a terrorista csoportok is egyre inkább bűncselekmények felé fordulnak, hogy finanszírozhassák a működésüket. Tehát a szervezett és súlyos bűnözéssel szembeni küzdelem hozzájárulhat a terrorizmus elleni küzdelemhez. <clears throat> Ami a bűnözés elleni küzdelmet illeti, nagyon fontos a határokon átnyúló együttműködés, illetve a nemzeti hatóságok közötti információcsere. Az EU szabályozás, különösképpen a svéd kezdeményezés, a prüm döntések még nem valósultak meg teljes mértékben a tagállamokban, nem hajtották ezeket végre. Azt is sajnáljuk, hogy a az igazságügyi együttműködés eszközeit még nem ratifikálta és hajtotta végre valamennyi tagállam. Az európai állampolgárokat pedig biztosítani kell arról, hogy mi hatékonyan szállunk szembe a bűnözői hálózatokkal, és ezt tisztességes és méltányos jogi eljárások kísérik. Hadd hangsúlyozom azt is, hogy hatékonyabban kell a bűnözők vagyontárgyait lefoglalni, befagyasztani. Az elkobzott és lefoglalt vagyontárgyak értéke az EU-ban továbbra is alacsony, és a szervezett bűnözők jogszerű tevékenységekbe próbálják befektetni a pénzeszközöket és egyéb vagyont, amire szertettek. Ez azt jelenti, hogy a pénzmosás elleni küzdemet erősíteni kell, illetve mindenképpen figyelni kell arra, hogy ezek az eszközök ne áramolhassanak át a fehér gazdaságba egy csomagot fogunk javasolni a bűncselekmények során szerzett vagyontárgyak elkapzására. Az Europol, a Eurojust és a CEPOL, valamint az Európai Képzési Rendszer együttműködését kívánjuk megvalósítani azért, hogy hatékonyabban <clears throat> működjenek ezek az intézmények. Egy pénzügyi nyomozati stratégiát kívánunk kidolgozni, valamint javaslatot kívánunk benyújtatni egy irányelvre vonatkozóan, amely a pénzmosás ellenes irányelv lenne, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló irányelv. Ahogy mondtam, az európai információcsere modellt is kidolgozzuk. Ami pedig az internetes fenyegetéseket, fenyegetettséget illeti. Ez egyre erősödik, az Európai Unió célpont, Azért is, mert nagyon előre haladott, nagyon fejlett a számítógépes infrastruktúra, és nagyon sok fizetési rendszer működik az interneten. A technológiai fejlődés már olyan fokú, hogy a számítógépes bűnözés egyfolytában megújul, és újabb és újabb tendenciák jelennek meg. A mobileszközök használata is egyre erősödik, tehát a fenyegetettségek száma egyre nő. Az internetes technológiák használata nagyon elterjedt széles körben az EU-ban, és ez a gyermekek kizsákmányolása, valamint az intellektuális tulajdon illegális használata terén sajnos negatív következményekkel járt. Semmifajta bűnözés nem áll meg a tagállamok határainál, tehát a tagállamoknak együtt kell működni annak érdekében, hogy közösen tudjanak fellépni ezekkel a kihívásokkal szemben. A jelentésben kihangsúlyozzuk azt is, hogy mit kell tenni a 2012-es évben. Egy cibertérre vonatkozó stratégiát kellene kidolgozni, és az Európai eh, Ciberbűnözési Központot mindenképpen felállítani 2013-ig. Szükség van arra, hogy együttműködjünk az amerikai partnereinkkel eh, az EU-USA munkacsoport keretein belül, amely a ciberbiztonsággal és az internetes bűnözéssel foglalkozik. Lengyel kollégáink kihangsúlyozták az európai politikai ciklus jelentőségét, mi hiszünk ebben, és eh, teljes mértékben együttműködünk. Az EU belbiztonságai stratégiájának céljait mindenképpen végre kell hajtanunk, hogyha a kihívásoknak meg akarunk felelni, de ez nem lesz elegendő, konkrét cselekvésre van szükség. És e tekintetben, ahogy mondtam, a bizottság üdvözli az EU politikai ciklusának a módszertanát, mert ez a politikai prioritásokból, a fenyegetettségek értékeléséből cselekvéseket varázsol, cselekvések ülteti ezt át, tehát határvédelem és egyéb lépések következnek. A 2011. júniusi tanácsi következtetéseket tehát teljes mértékben támogatjuk. Itt született meg a 2011-13-as évekre vonatkozó internetes bűnözés, szervezetbűnözés elleni küzdelem irányvonalainak a lefektetése. Fontos az, hogy a prioritásokat megfogalmazzuk. A Kozi alelnöke Önöket már részletesen tájékoztatta az ISS végrehajtásának a működési aspektusairól, illetve arról, hogy a kózi milyen szerepet játszik a tagállamokban ennek a folyamatnak az elősegítésében. Tisztelt parlamenti képviselők, a parlament most döntő szerepet játszik, és ezért nagyon fontos, hogy önöket a szükséges információval mindig ellássuk. Remélem, hogy ez az éves jelentés, illetve a belbiztonságról megteremti az alapjait annak, hogy rendszeresen kommunikáljunk egymással, támogatjuk a parlament azon kezdeményezését, hogy megvizsgálja az EU belbiztonsági stratégiáját Borszelino asszony jelentésének a keretében, és üdvözöljük azt is, hogy Borszelino asszony figyelembe fogja venni ennek az éves jelentésnek az eredményét a saját kezdeményezési jelentésében. Ahogy mondtam, a 2011-es év eleje ígéretes volt, azonban még mindig három év van arra, hogy a 2010-ben megszabott feladatokat teljesítsük. Rengeteg a tennivaló. Az EU-nak készen kell állni arra, hogy reagáljon a biztonsági fenyegetettségekre, amelyek megjelennek. Ezért a stratégiának továbbra is napirenden kell maradnia. Köszönöm a figyelmüket. És természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre, várom a konstruktív eszmecserét. Köszönöm szépen. Most akkor Rita Borsellino asszony jelentéstevő következik, és utána pedig jöhetnek a több, jöhet a többi képviselő, aki a hozzászólni. Kari kollégintet. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a Kozi alelnökének, a nagyon érdekes beszámolóért. Üdvözlöm a bizottság munkáját, amely jelentésében megpróbálta pontosítani a megközelítést a bizottság, illetve a tagállamok részéről 2012-es év során. Ahogy többször is kiemeltük mert azt hiszem, hogy egy elemzés nem lehet teljes körű az EU belbiztonságának helyzetéről, anélkül, hogy figyelembe ne vennénk az Európai Unió külső biztonságának vetületeit. Azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban erőteljesebben kellene együttműködnünk a külügyi szakbizottsággal. Szeretnék néhány szempontot kiemelni, amelyek saját kezdeményezésű jelentésem részét képezik majd, amelyet januárban mutatok be, de már december hónap során szeretnék erőlvitázni az árnyék jelentéstevőkkel. Az első szempont a harma, az európai politikai ciklus, melynek célja, hogy a politikai prioritásokat cselekvéseké változtassák, az öt prioritásból három területén, tehát a szervezett bűnözés, a határok kezelése és az internetes bűnözés, ez a három prioritás. Azt hiszem, hogy az Európai Unió belső biztonsági stratégiai és a politikai ciklus egymást kiegészítő eszközök. És mivel ezek egymást kiegészítik, ezek különleges figyelmet érdemelnek. Ahogyan Tudják, én úgy vélem, hogy az Európai Parlament szerepe és a demokratikus ellenőrzés szerepe nagyon fontos a stratégia meghatározását megelőzően és azt követően is. A javasolt módszertant illetően azt hiszem, hogy a következő biztonsági politikai ciklus, amelynek 2013-ban kell kezdődnie, nem határozható meg anélkül, hogy mi benne kapcsolódnánk, egyrésztről az Európai Parlament, másrésztről pedig a nemzeti parlamentek megfelelő struktúra keretében. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek szerepe nagyon fontos és nagyon erőtesen figyelembe vendő a források újra szervezése területén is, illetve a következő több éves pénzügyi keret meghatározásakor is, amiről ma délőtt hallhattunk. Egy másik szempont, amire hangsúlyt helyeznék, ez az igazságügyi és rendőri együttműködés, az igazságügyi és rendőri együttműködés megerősítését illetően nagyon fontos ezen belbiztonsági stratégia fontossága, és ezt a pontot nagyon erősen ki fogom emelni jelentésemben. A belbiztonsági stratégia, azt hiszem a bizottság egyetért ezzel, soha nem lehet független a biztonság külső dimenzióitól. A Libel szakbizottság nem véletlenül foglalkozik ez a témával együtt az AFET szakbizottsággal. Még egyszer hadd jegyezzem meg, hogy a jellegi információ cserét az intézmények között nem tartom kielégítőnek, ahogyan ez egyébként megjelenik a Libe Szakbizottság nemrégiben elfogadott állásfoglalásában is, melynek célja, amelynek tárgya például a terrorizmus melléni küzdelem volt az Infelt dokumentumra gondolok, illetve a szervezet bűnözéssel foglalkozó Alfano dokumentumra. Az igazságügyi együttműködés területén az alapvető jogok a belbiztonsági stratégia alapelemeit kell, hogy képezzék, hiszen az Unió az alapvető jogok kártájára épül, amely kötelező érvényű, és az igazságbiztonság jogérvényesülésének térsége esetében a három dimenzió egymást kiegészíti, és ezek egymástól nem választhatók el. Ahogyan Egyébként az oszlói tények, illetve események ezen a nyáron szintén az Európai Unió szakpolitikájának középpontjába helyezik ezeket a vetületeket a biztonsági stratégia területén is. Tehát hatékonyan kell ezeken a területen együttműködnünk. Köszönetet mondok a kollégáknak, a bizottság, illetve a kozi beli kollégáknak. Mrs. Ludford. Köszönöm szépen, Lutford asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes beszámolót hallhattunk. De talán egy kicsit elképesztő ez, hogyha belegondolunk, hogy az Európai Unió már 25 éve dolgozik a bel- és igazságügy témáján, és még mindig hatalmas kihívásaink vannak a fő bűnözés tekintetében, nagymértékű bűnözés tekintetében, illetve olyan új területeknél, mint például az internetes bűnözés. De nyilvánvalóan a szervezett bűnözés méretének kihívása kiemeli ennek a kihívásnak a méretét. Ebben a dokumentumban nagyon sok kezdeményezést olvashatunk, amelyek támogathatóak, és azt hiszem, hogy nagyon jó lenne azt látni, hogy a tagállamok komolyan veszik azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket magukra vállaltak. Nyolc tagállam még mindig nem ratifikálta az internetes bűnözésről szóló egyezményt, ami egészen elképesztő, hogyha megnézzük, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítunk az internetes bűnözésnek. Tehát eljött annak az ideje, hogy a kötelezettségvállalásokat teljes mértékben tiszteletben tartsuk, még mielőtt újabb jogszabályokat hozunk, új javaslatokat teszünk. Ez világos, hogyha van egy konkrét hiányosság, akkor azt át kell hidalni. de inkább egyelőre arra koncentráljunk, hogy amit már meghoztunk, azokat a döntéseket hajtsuk és hajtassuk végre. A svéd kezdeményezéssel kapcsolatban nem tudom, hogy egészen pontosan hol tartunk, mikor lép ez érvénybe, mikor lesz valóban működő. Itt a szakbizottságban nagyon gyakran beszéltünk arról, hogy milyen aggájaink vannak, arról, hogy több tömeges adatgyűjtés valósuljon meg, mint például a PNR, illetve az adatmegőrzés. Mindenki e-mailjével, internet használatával, utazásaival kapcsolatban. Mégis úgy tűnik, hogy eléggé kevés előrelépés történt abban, hogy befagyasszák a fontosabb bűnözők lefoglalt eszközeit vagyonát. De akkor az erőfeszítéseinket miért nem összpontosítjuk a megfelelő dolgokra? És egy kicsit ez is elbátortalanít, amikor a kilences oldalon azt olvasuk, hogy a szervezet bűnözés terén nagy előrelépések történtek a szervezet bűnözés elleni küzdelem terén. Ugyanakkor viszont elismeri, hogy a stratégia még nem valósult meg, hát akkor ez a kettő ez nem mond ellent egymásnak. Úgyhogy nem igazán tudom, hogy milyen előrelépések történhettek a gyakorlatban az együttműködés terén, a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Tehát nagyon sok jó helytálló ötlet van itt a szövegben, de a gyakorlatban azért elgondolkozom azon, hogy mennyire voltunk sikeresek. Néhány lábjegyzetem is lenne. Örömmel látom, hogy a bizottság nagy mértékben utal a szélsőségekre a terrorizmus keretén belül de a radikalizálódás pontot nem említik, de ha valaki radikális politikai álláspontját illetően, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy erőszakos, szélsőséges. Aztán kíváncsi vagyok, hogy a belügyi főigazgatóság elgondolkozott-e azon, hogy a magánélet védelme mellett pálcát törőknél nem csupán az adatvédelemről van szó, hanem az internetes biztonságról, hogy a szoftver gyártók garanciát adjanak a termékük által kínált biztonsággal kapcsolatban, ezt általában nem teszik egyébként meg de például, ha ez egy követelmény lenne, hogy garanciát biztosítsanak, akkor talán átalakulna az internetes bűnözéstől megóvandó adataink biztonságossága. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, és kikapcsolta a mikrofonját, úgyhogy nem hallottuk ki jön. Thank you, Chair. The um, communication... Köszönöm, elnök úr. A bizottság közleménye, illetve az EU biztonsági stratégiájáról szóló első jelentés első mondata a norvégiai drámára utal, amikor Andros Breivik több fiatalt meggyilkolt, illetve egy minisztérium egyik részét felrobbantott. De hát, hogyha tovább lapozok itt a jelentésben, akkor azt látom, hogy Évtizedekkel, szeptember 11-e óta a terrorista fenyegetések Európában még mindig a iszlám csoportoktól származnak. A múlt héten hallottunk híreket Németországból, arról, hogy a jobboldali aktivisták, talán az aktivista nem is a megfelelő szó, jobboldali terroristák, Kelet-Európából érkező jobboldali terroristák úgy tűnik, hogy több török állampolgárt gyilkoltak meg. És mindig is úgy ítélték meg ezeket a cselekedeteket, hogy törökök követtek egy gyilkosságot egymás ellen. És a döner gyilkosságok ként utaltak erre az esetre hiszen a török gyors étkezdék tulajdonosait, vagy az a dolgozókat érték a támadások. És tulajdonképpen most derült ki, hogy a rendőrség ezek szerint nem tudja feltárni ezeket a problémákat, nem tudja azonosítani a terroristákat, akik ezeket a gyilkosságokat elkövették. Hát akkor a kérdésem a bizottságnak az a következő egyáltalán tisztában vagyunk azzal, hogy mik a fenyegetettségek, és tudjuk ezeket megfelelően kezelni? Milyen statisztikái vannak a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy valóban az iszlám terrorizmussal szemben kellene magunkat megvédeni? Ha igen, ha vannak ilyen statisztikáik, akkor mutassák ezt meg nekünk, legyenek szívesek. A 2010-es Európol jelentésből az derült ki, hogy a vizsgált esetekből 10-ből 9 a vizsgált esetekből csak 9 volt iszlám csoportokhoz köthető. Én nem vagyok szakértő, viszont azt sajnálom, hogy a sok energiát, időt és pénzt fordítunk olyan fenyegetésekre, amelyeknek a valós alapját nem is tudjuk megállapodni, megalapítani. Egyetlen egy gondom az, hogy olyan információra alapozzuk a lépéseinket, amelyet nem ellenőriz senki, tehát rosszul vagyunk, rosszul tájékoztatnak bennünket arra vonatkozóan, hogy honnan származnak a fenyegetések, és közben egy teljesen másik irányból valódi fenyegetések érkeznek, hát így nagyon nehéz a javaslatokat elfogadni, amelyek az asztalon fekszenek. Még egy valami problémás. Ez a határellenőrzés. Ezt rögtön a biztonsági stratégiába építették be. Hát a legtöbben akik átlépik a külső határokat, migránsok, turisták, olyan emberek, akiket szeretettel fogadunk az Európai Unión belül. Tehát nincs arra, nem szükségszerű, hogy ők mindig gondot és problémát jelentenek. Tehát az, hogy a határellenőrzésre úgy tekintünk, mint egy belbiztonsági stratégiai elemre, szerintem ez rossz üzenetet küldi. Aztán, ha a bizottság javaslatát itt megnézem ezekben a, ezekről a témákról, akkor például azt olvasom, hogy felhívjuk a tagállamokat, illetve ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy aktívan vegyenek részt a migrációs mobilitásról, illetve a biztonsági, biztonsági témákról szóló párbeszédben, afrikai országokkal. Hát valóban ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy vegyenek részt egy ilyen politikai párbeszédben, na de biztonsági szempontból, vagy pedig demokratikus gondolkodásuk miatt, hogy, hogy együttműködünk a partnereinkkel ebből a szempontból, hát azt hiszem teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Tehát azt kérdezném a bizottságtól, hogy egyetértenek-e abban, hogy független szervezetektől több bizonyítékot kell, hogy beszerezzünk, mielőtt még a fenyegetettségek gyökeréről beszélünk, illetve a szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolatáról. Én szeretnék jobb érveket látni, amelyek alátámasztják azt a bizottsági érvet, hogy a költségvetés csökkentés az kevésbé biztonságosá tenni Európát. Remélem jól értik, hogy a gazdasági válság idején elég furcsa, hogy ilyen hatalmas programokkal állunk elő, mint az utasok, az utas nyilvántartás és egyebek, hogy minden az EU-ba be, illetve ki utazó személyt nyomon kövessük, és így tovább. Mi az érvelés emögött? Kérném a bizottságot, hogy ezt támaszza alá, érveljen amellett, hogy miért is kell erre költenünk a pénzeket. Végül pedig már az Európol feladatáról kapcsol, feladatával kapcsolatban föltettem a kérdést, senki nem tudja ezt ellenőrizni, nincs itt demokratikus ellenőrzés egyáltalán az Európol esetében, és mégis rájuk támaszkodunk, amikor az elemzéseket megkapjuk. A bizottság pedig azt javasolja, hogy a szituációs központ is vegyen részt a e, biztonsági helyzet elemzésében. Na de a SZICEN hol, hol, kitől kapja az információt, ki ad neki utasítást? És az utolsó megjegyzésem, ha az EU webbiztonságáról beszélünk, akkor azt hiszem a definíciókat sokkal világosabban kell megfogalmazni. Jobban tennénk, ha világosan fogalmaznánk, a szervezett bűnözést, az internetes bűnözést és a természeti katasztrófákat összekapcsolni, hát szerintem ez nem átlátható. Köszönöm. Cipel asszony. Just, just let me remind you that right... Emlékeztetnék arra, hogy hogy a Kózi alelnökének el kell majd mennie körülbelül negyedötkor, mert a repülőt el kell érnie, úgyhogy kérem most már csak lényegi kérdéseket tegyenek fel, erre válaszolni fog, és így lehetővé teszek, hogy elmehessen időben. Köszönöm szépen! Kérdést, illetve ezt szeretnék fűzni három ponthoz. Az első a szintetikus kábítószerek elleni küzdelem. Van-e az egyes tagállamokban hasonló jogalkotó intézkedés az illegális kábítószerek ellen egyrésztről, másrésztről pedig a szintetikus drogok ellenében, vagy ö, különbségekkel ennek a e tekintetben, és ö, a szintetikus ö, kábítószerekkel kapcsolatos internetkereskedelem volumene mekkora a klasszikus ö, értékesítési volumenhez képest, amennyiben ez megállapítható. Az emberkereskedelem elleni küzdelem területén érdekelne, hogy ö, mennyire korlátozónak csak igazságügyi intézkedésekre tekintetben, illetve az illegális foglalkoztatás szempontjai mennyiben játszanak bele a kérdés megoldásába, és aztán az internetes bűnözés témáján elhallottuk, hogy ez egy, hogy itt nagyon széles körül a meghatározás, a reális világból ismert bűncselekmények az interneten is zajlanak, ugyanakkor hacker támadások száma egyre inkább növekszik az állami hatóságok ellen, és itt van az adat és személyazonosság lopás egyre növekvő jelensége. Tehát először talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy szükségünk van-e az összes állományra, amiről jelenleg vitázunk, hiszen a kevesebb adat jó védelem lenne ezen adatokkal való visszaélés ellen. Egyes adatállományok hatékonysága a bűnözés elleni küzdelem ben esetleg elérhető lenne egy hatékonyabb minőségi ö, személyzet alkalmazásával az igazságügyi és rendőri hatóságoknál, és az internetes bűnözésnél az adatvédelem szerepe mindig nagyon nagy, ez egy állandó feladat, és nem egy egyszeri alkalommal biztosítható. Now, Mr. Albrecht. Köszönöm, Albrecht úr. Ja, vielen Dank, Herr... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban rövidre fogom, csak egy pontról szólnék, és ez pedig az internetes biztonság és az internetes bűnözés kérdése. Azt olvastam itt, és azt is hallottam, hogy az internetes bűnözés kérdésénél a gyermekpornográfia, valamint a szellemi tulajdonjog megsértése játszanak jelentős szerepet. Furcsanak tartom, hogy ezt a két példát szerepeltetik itt, és ezt a két példát egy mondatban összefogni, ez némileg különös, hiszen az egyik az egy súlyos bűncselekmény, amelyet mindannyian erőteljesen üldözni kívánunk, főként az interneten, a másik pedig egy jelenség, a szellemi tulajdonjog megsértés az interneten, amely egyrésztről nem bűncselekmény a legtöbb esetben, hanem csupán egy könnyű jogsértés, és nem pedig súlyos bűncselekmény, tehát ez nem ugyanaz a kategória, ez a kettő, és másrésztről egyáltalán nem értem, hogy a belbiztonsági stratégiáról szóló dokumentumban mit keres ez? A szellemi tulajdonjog megsértése. Hogyha a jogérvényesülést kívánjuk az interneten, ez világos, ezt valamennyien óhajtjuk, de itt most az adat, nem az adatvédelem megsértéséről beszélünk magánszemélyek által, vagy nem pedig a fogyasztói jog megsértéséről, az online termékértekesítők esetében, hanem itt a belbiztonságról van szó, és a szellemi tulajdonjog megsértése, tehát itt, ez, itt a könnyű jogsértésekről beszélek, mint például a zenei tartalmak cseréje, és a többi. Nem tudom, hogy mi keresni valója van ennek ebben a dokumentumban, erre szeretnék választ kapni a bizottság, illetve a másik intézmény képviselőtől. Köszönöm. Köszönöm, Intveld asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden három pontot vetnék fel. Először is teljes mértékben egyetértek a Jan Albrecht által elmondattakkal. Mi a definíciója a belbiztonságnak? Említette a szellemi tulajdonjogokat. Hallottam a bizottságtól a szellemi tulajdonok, tulajdonjogokra vonatkozó fenyegetettséget ha ez benne van, akkor a családon belüli erőszak miért nincsen benne? Az miért nem jelent be biztonsági fenyegetettséget, hiszen több ezer áldozata van évente. A következő a demokratikus áttekintés. Itt egy hatalmas hiányosság van, egy űr, ugyanis ha minket, európai parlamenti képviselőket arra kérnek, hogy jogszabályokat hozzunk, amelyek beavatkoznak az emberek életébe, ugyanakkor viszont nem indokolhatjuk meg, hogy miért szükségesek ezek a javaslatok. Tehát arra kérnek, hogy bízzunk meg a bizottságban és a tanácsban, hogy valóban erre aztán abszolút szükség van, ugyanakkor nem indokolhatjuk meg, nem támaszthatjuk alá semmivel. Szerintem erre eszközt kell találnunk, hogy ezt a hiányosságot áthidaljuk. A harmadik pedig, ami engem mindig ledöbbent, hogy tíz vagy akár több éve is, hogy egyik intézkedést hozzuk a másik után, és bármikor valamilyen incidens történik, új intézkedést hozunk. De van egy nagy probléma, amivel nem tudunk mit kezdeni, ez az együttműködés és az információcsere. Minden egyes alkalommal kiderül, hogy a biztonsági hatóságok, rendészeti hatóságok, nak szükségük lett volna információra, és ez rendelkezésre állt, de félreértelmezték, nem osztották meg, nem volt együttműködés a különböző ügynökségek, tagállamok között. Úgyhogy, ha bármikor történik valami, ahelyett, hogy rávennénk az ügynökségeket, hogy működjenek jobban együtt, hozunk egy új jogszabályt. Hát ez nem teszi Európát biztonságosabban. Ha több biztonságot akarunk, akkor először is a jobb információ cserére és az együttműködésre kell összpontosítanunk. Mert elnök úr, én mindig azt gondolom, hogy van egyfajta keserű irónia abban a tényben, hogy a bűnözők együttműködnek, határon átnyúló együttműködést valósítanak meg, mi meddig erre képtelenek vagyunk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Hosszúr következik. Meine drei... Köszönöm. A három előttem szóló már elmondott néhány dolgot abból, amit én is kérdezni szerettem volna, éppen ezért rövid kérdésekre összpontosítanék. Egyrésztről az illegális bevándorlással kapcsolatos ismeretek a keleti részről ö, léteznek Németországban. Az illegális bevándorlás egyre inkább a nyugati államokba irányul, nyugati szövetségi államokba irányul, az európai adatbankok összekapcsolás, összekapcsolása azonban ezen a területen még hiányos. A légi utas adatoknál is szerepet játszik -e az, hogy nagyobb legyen a biztonság, vagy ez mostanáig ott nem játszott szerepet ez a téma? Uh, uh, Köszönöm. A stratégiai tervekről, cselekvési tervekről, munkacsoportokról, több éves tervekről rengeteget hallottunk. Nagyon pontosan mondta, hogy a COSI nem foglalkozik azzal, hogy műveletekre vonatkozó döntéseket hozzon, vagy pedig jogszabályokat fogadjon el. Az igaz, hogy nyilván nem rendőri erőről van szó, tehát így nem lehet a rendőri műveletekről sem döntéseket hoznia. Azonban Bizonyos döntés típusok feltételezhetően úgy születtek, hogy azokat önök ösztönözték. A második dolog, valóban nem jogszabályalkotó testületről van szó, tehát ezeket a döntéseket önök nem hozhatták meg, de hát megint én úgy képzelem, hogy azért egy-két dolog, amit a bizottság említett, úgy született, hogy azt az önök munkája ösztönözte. Ha az önök munkája semmit nem ösztönzött, egyik sem igaz, hát akkor meg fölöslegesen dolgoztak. Amit igazából szeretnék kérdezni, az az, hogy legyen szíves a legfontosabb sikeres műveleti döntéseket, amelyeket mások hoztak, azonosítsa be illetve említsen sikeres jogszabályalkotási kezdeményezéseket is, amelyeket az önök vagy kózi munkája ösztönzött. És így sokkal biztonságosabbá tette a környezetünket, hogy nyugodtan alhassunk. Köszönöm. Köszönöm, akkor most visszatérünk a szakértőkhöz, a kozi képviselőjének, illetve a bizottság képviselőjének fogjuk majd megadni a szót. Remélhetőleg mindenki időben tud válaszolni, és akkor Humane úr el tudja érni a repülőgépét. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Utalnék az utolsó hozzászólásra, illetve ahhoz nyúlnék vissza természetesen. A Kózi most először hajtja végre ezt az EU politikai ciklust, és egy kulcsfontosságú szakaszhoz érkeztünk, amikor meghatározzuk a stratégiai célokat, most pedig operatív cselekvési terveket dolgozunk ki. Ezeket a terveket pedig végrehajtjuk, ahogyan erre utaltam beszámolomban, 2012. januárjától. Természetesen az operatív cselekvési tervek felhasználnak valamennyi rendelkezésre álló eszközt. A tervezett műveletek esetében, és a megközelítés jó prognózist jelent a siker szempontjából, de az eredményt még meg kell várnunk. Még mindig a tanulási szakaszban vagyunk az EU politikai ciklusa tekintetében. Ez még egy kezdeti ciklus, nem régiben kezdődött el. És cselekvés közben tanulunk. Azt hiszem, hölgyeim és uraim, hogy több részletesebb információt tudunk majd nyújtani önöknek a sikerekről az első értékelést követően, az első év értékelését követően. Köszönöm szépen, most pedig Nunes Dalmeida úr. Uh, since this strategy covers the whole uh, policy of... Mivel ez a stratégia lefedi a teljes politikai ciklus, és ez egyébként nem egészen tartozik a felelősségi körömbe, ezért valószínűleg nem tudok majd válaszolni valamennyi kérdésre. Minden esetre azért néhány választ adhatok önöknek. Először is Latford asszony hozzászólására reagálnék, hogy nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, vannak már eszközeink, Nos, azt hiszem, hogy nem csupán ezt tesszük, vannak nagyon újszerű kezdeményezéseink, de az sem helyes, hogy azt mondjuk, hogy ezt egyáltalán nem tesszük meg, hiszen egyre inkább. 2012-ben a bizottság részletesen értékelni fog, és ajánlásokat fogalmaz meg arról, hogy a rendőrség közötti együttműködést értékelje, főként azért, hogy megnézze, hogy hogyan működött a svéd kezdeményezés. Ez egy feltérképezési gyakorlaton alapult, ez egy évvel ezelőtt kezdődött. Illetve a képzési politikánkat is javítjuk, és azt is megvizsgáljuk, hogy a rendőröknek milyen képzésre van szükségük, hogy a szélesebb európai kontextusban tudjanak tevékenykedni. Ez nem új intézményeket vagy intézkedéseket jelent, hanem az intézkedések megvalósítását, illetve olyan intézmények használatát, amelyek az elmúlt 10-15 évben jöttek létre. És azt hiszem, azt is feltételezhetjük, hogy az ügynökségek, az Europol és a Szepol javítása, frissítése azt is magában foglalja, hogy értékeljük, hogyan működtek ezek az ügynökségek, és eh, Sargentini képviselővel nem értek egyet, mert azt mondta, hogy az Europol immunis a parlamenti ellenőrzéssel szemben. Ez nem igaz. Ezzel kapcsolatban is javasoltunk már intézkedéseket, de például az Europol költségvetését az Európai Parlament hagyja jóvá, és hát ennél milyen nagyobb hatáskörrel rendelkezhetnének. Illetve az Europol és annak vezető szervei a Libe Bizottság kérdéseire boldogan válaszolnak. Úgyhogy szerintem nem helyes azt mondani, hogy az Europol olyan ügynökség, amelyet a parlament nem ellenőriz. Latford asszony a PNR és a korrupció, illetve a korrupció elleni küzdelemről szólt hogy hogy lehet, hogy semmilyen konkrét szervezett bűnözést nem derítettünk fel, illetve azzal nem foglalkoztunk. Egy napom vajon megvalósul ez, és valami konkrét szervezett bűnözéssel szembelépünk-e, de először ehhez arra van szükség, hogy a politika és az intézkedések a helyükön legyenek. Szerintem nem helyes, hogy azt mondja, hogy a korrupció elleni csomag, illetve a PNR kapcsolatos javaslattal nem küzdünk a szervezet bűnözés ellen. Sargentini képviselő azt mondta, hogy nem szabad a határokról úgy beszélni, mint biztonsági mechanizmusról. De ez az intézkedés, ez a biztonságra vonatkozik, illetve ez a stratégia biztonságra vonatkozik, tehát a határok is eszközként szolgálnak a bűnözés, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben. Nem mondhatjuk ki, hogy a határok csak ezért vannak ott, de ennek a politikai dokumentumnak ez a, az alkalmazási köre erre vonatkozik. Szippel asszony felvetése volt, az a tény, hogy a emberkereskedelem elleni küzdelem az illegális munkavállalásra vonatkozik, és azt hiszem, hogy kollégáim az emberkereskedelem elleni küzdelemben valószínűleg pontosabb választ tudnak majd adni az önfelvetésére. Ami pedig az adatvédelmi reformot illeti, talán tudják, hogy a bizottság az adatvédelmi jogszabály reformját javasolja. Ez még idén megvalósul az adatvédelmi keretrendszeren belül a jelenlegi kerethatározat reformálásával. Intfeld asszony pedig elmondta, hogy a családon belüli erőszak az internetes bűnözés nagyon súlyos változata, nyilvánvalóan ezzel egyet tudok érteni, és kollégáim is. Azonban nem értek egyet azzal, hogy nincsen szükség a magánélet be, beavatkozó intézkedésekkel kapcsolatos indokolásokra. Én azt hiszem, hogy igenis a Libe bizottságot nagyon konkrét példákról tájékoztattuk, hogy a PNR hogyan tudja az egyedi bűncselekményeket felderíteni, és azt hiszem, hogy nagyon sok, sokan részt vettek azokon az üléseken önök közül, amelyek a PNR-re vonatkoztak a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem tekintetében. És ugyanezt válaszolnám FOSZ képviselő kérdésére is, hogy az utasadatokra vonatkozóan van-e valamilyen javaslat? Igen, van. Egy irányelv javaslat az eupnr rel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy akkor itt be is fejezném. Nagyon sajnálom, hogyha valakinek csalódást okoztam, és nem válaszoltam kérdésére, de a kérdéseiket továbbítom azoknak a kollégáimnak, akik jobban tudnak azokra válaszolni. Köszönöm figyelmüket. Thank you too, Mr. Kumanek. Köszönöm Kumanek úrnak és Lenyez Médesz úrnak is. Ez biztos sok információt biztosít majd nekünk a saját kezdeményezésű jelentéshez, amelyet Borsalino asszony készít. Hogyha nincs senkinek további megjegyzése vagy kérdése, akkor a következő napi rendi pontunkra térhetünk rá. Miközben elköszönünk Kumanek úrtól, akinek mennie kell, köszönjük szépen az eszmecserét. Nos, időben vagyunk, nagyon jól tartjuk magunkat az időbeosztásunkhoz. Moraes úr az előadója a következő anyagnak, de úgy tűnik, hogy ő nincs itt a teremben. A napirendünk tízes pontja a harmadik országbeli állampolgárok idény jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának a feltételei. Tehát az idény munkásokról van szó, az úgynevezett migrációs csomag egyik elemeit képezi ez a javaslat, és hurrá, megérkezett Claude Moraes előadó úr. We're calling him. Let's... Még sincs itt a teremben, hát akkor hívjuk őt fel, adjuk meg neki az esélyt, hogy itt, jel, itt legyen a jelentésének a tárgyalásakor. Yes. Okay, he's on his way. He's on his way. Azt az információt kaptuk, hogy már úton van Moraes úr, tehát bármelyik pillanatban itt lehet. okay. <laughs> Eh? The subject. As I tell you. We got a discussion to go on. Nos tehát, az iránymunkások témájában fogunk eszmecserét folytatni. Morales úr a jelentés tervezetét már beterjesztette a szakbizottság elé tavaly a tavasszal, a legutóbbi tavasszal, és a nyári szünet előtt volt a módosítók benyújtásának a határideje, azóta Morales úr az árnyék előadókkal együttműködésben dolgozott a foglalkoztatási bizottságban. Annak érdekében, hogy kompromisszumos módosítók születhessenek, emlékezzenek ugye az 50-es cikk értelmében a foglalkoztatási bizottsággal működünk együtt, és így folytatjuk a munkát. Tehát Morales úr véleményét meghallgatjuk, amint belép az ajtón majd Viszont a tanács is elmondja a véleményét, és a tanács után azt hiszem Sergio Koferátit is meghallgathatjuk, aki a téma előadója a Foglalkoztatási Bizottságban. És mindezek után indulhat majd az eszmecsere, de azt hiszem jobb lenne, ha megvárnánk először Moraes urat. For break, let's wait. Nem szeretnék szünetet kihirdetni, csak azt kérem, hogy egy percet várjunk itt a teremben Moraes úrra.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 Good afternoon, Mr. Moraes. Jó napot kívánok, Moraes úr! Nagy szeretettel köszöntjük. Rengetegen fogadják itt nagy várakozással önt. És kíváncsian várjuk az idény munkásokról szóló jelentésének az összefoglalóját, utána a lengyel elnökséget fogjuk meghallgatni, majd Sergio Cofferati úr véleményét annak érdekében, hogy a foglalkoztatási bizottság véleményéről is tájékozódhassunk, de először Klód, parancsolj, a szó a tied. Hát elnézést kérek, elnök úr, elnézést, hogy elkéstem. Nem éreztem magam túlságosan jól. El kellett mennem az orvosi szobába, elnézést kérek mindenkitől. Ez nem jellemző rám, hogy elkések. Tehát elnézést kérek, hogy megvárakoztattam önöket. Uh, Tisztelt kollégák! Nagyon hasznos ülést tartottunk ma az árnyék előadókkal, részletesen meg tudtuk tárgyalni a témát. Jelen volt a személyzet, az árnyék előadók is, mindenki nagyon keményen dolgozott. Úgyhogy amit én most itt elmondok, ez tükrözi ezt a nagyon kemény munkát, amelyet az árnyék előadók végeztek, és én mindenkinek szeretném ezt megköszönni, mert azt hiszem vannak itt ellentmondásos aspektusok ebben a dossziéban, és a többi frakció is rengeteg energiát fektetett ebbe. Ez tette lehetővé azt, hogy eljussunk odáig, ahol ma tartunk. Először is hadd mondjam, hogy ma a LIBE kompromisszumos módosítókra fogunk azt pontosítani, Talán tudják a kollégek, hogy a foglalkoztatási bizottság pozitívan állt hozzá a jelentéshez és ugye közösen dolgozzuk ezt ki velük. Szeretném megköszönni Koferáti úrnak az együttműködését. Ő ugye a felelős a témáira a foglalkoztatási bizottságban, és tájékoztatni fog minket arról, hogy a múlt héten hogyan zajlott ez a sikeres szavazás az ő szakbizottságában. Mielőtt erre rátérnénk, akkor gyorsan a LIBE szakbizottság hatáskörébe tartozó témákra térjünk ki, fussunk ezeken végig. Szinte minden témán, siker, témában sikerült széles körű megállapodást elérni. És van egy-két olyan ügy, ahol azért még folyik a vita. Az első, hogy milyen ágazatok érintettek, illetve a szálláshelybiztosítás, biztosítás ez két téma, amely felmerült, de mind a kettőt sikerült sikeresen lezárni, a közös kompromisszumokban rendezni. Bevettük tehát a mezőgazdaságot, növénytermesztést, idegenforgalmat, és a szociális partnerekkel való konzultációt is beépítettük, ez nagyon fontos volt számomra is, és Koferáti úr számára is. És megint mondom, hogy az árnyék előadók nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy jó kompromisszum születhessen ebben a témában. Hogy hogyan tudunk majd dönteni az ágazatokról, illetve a szociális partnerekről. Aztán a szállás, megint ugye tisztességes körül, lakhatási körülményekkel azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült foglalkoznunk. Rendeztük ezt a kérdést, és ez is a kemény munkának az eredménye. Aztán a tartózkodás időtartamáról ugyanezt tudom elmondani, tehát a 6 hónapról, amely 12 hónapos időszakon belül lehetséges, de ha jól tudom, akkor a tanácsban a tagállamok 5-9 hónapos időszakot kérnek azért, hogy a tagállamoknak legyen némi rugalmasság a kezében, tehát ezen az 5-9 hónapos időszakon belül ők határozhassák meg a pontos időszakot. Hát talán majd a tanács véleményét kérném erről. Ami pedig az munkások adatvédelme, jogvédelme, nagyon szigorúan vettünk a monitoring mechanizmusokat, illetve a panasztételi eljárásokat, hogy így is védjük az munkásokat. És azt is, hogy tájékoztatni kell őket, minden szükséges információt meg kell nekik adni. Természetesen nem kívánunk aránytalanul nagy terhet róni a vállalkozásokra, amelyek ezeket a dolgozókat foglalkoztatják. És van még két téma, amelyet tovább kell tárgyalnunk. Az egyik a hatókör, a másik pedig az életbelépés feltételei. Mind a kettő nagyon összetett kérdés a Libé Szakbizottság számára. Az árnyékelőadók nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy valami fajta közös álláspontra eljussanak, de hát mindig lesznek véleménykülönbségek. Az egy első tehát a hatókör. Kérdés, hogy túllépünk-e azon, hogy csak az idénymunkásokkal foglalkozunk, tehát az idénymunkások azok, akik az EU-n kívülről érkeznek, vagy pedig más kategóriákkal is foglalkozunk. Azt hiszem arra a megállapodásra jutottunk egyelőre, hogy még vannak véleménykülönbségek, megpróbálják ezeket feloldani az árnyékelő adóink. De hát egyelőre tiszteletben tartjuk mindkét fél különböző véleményét és a hatókörrel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok. Aztán a belépési feltételek. Itt is végigmentünk az összes cikken, preambulum bekezdésen, ahol a belépési feltételekről van szó. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, nagyon alaposan, meg kell fontolni mindent, annak érdekében, hogy a helyes üzenetet, a megfelelő üzenetet küldjük az érintetteknek. Tehát, hogy ki az, aki beléphet, milyen feltételek mellett léphet be, figyelni kell arra, hogy milyen politikai üzenetet fogalmazunk meg itt ezekkel a szabályokkal. Intenzív eszmecsere folyik még tehát mind a két területen, hogy sikerüljön kompromisszumot elérni. De elég nehéz ez egyelőre, de én bízom abban, hogy a januári szakbizottsági szavazásig sikerül feloldanunk ezeket a nézeteltéréseket, és mindkét ügyben sikeres lesz a megoldás. Ami a többit illeti, én nagyon hálás vagyok még egyszer az árnyék előadók segítségéért, mert nélkülük nem lehetett volna megalapodást elérni a többi kérdésben. Ezt a két utolsó pontot nagyon komolyan vesszük, ami még megmaradt, és persze kíváncsian várom a tanács véleményét ma délután. Köszönöm szépen, akkor most a lengyel elnökség következik, parancsoljanak. Köszönetet mondok a jelentés tevőnek és valamennyi képviselőnek együttműködésükért ezért a, ezzel a témával kapcsolatban fontos téma ez. Folyamatosan kapunk önöktől információkat, és e, megpróbáljuk a hozzánk befutó információkat önöknek átadni. Az eddig végzett munkát illetően három ülésre került sor az idény munkásokkal foglalkozó irányelvvel kapcsolatban. December másodikán lesz az utolsó negyedik találkozó. Az integrációs kérdés, illetve a, a, az engedély megadásának feltétele lesznek a tárgyai ennek az ülésnek. Az elmúlt két találkozó során a rövid és hosszú távú tartózkodás feltételeiről tárgyaltunk, a három hónapos tartózkodás, illetve a hosszabb tartózkodás kérdéseiről. Ez két különböző jogi rendszer, és nehéz megoldani a befogadás kritériumainak feltételeit az EU tagállamok területén ezen személyek vonatkozásában. A másik kérdés pedig a közösségi jog körébe tartozik. A foglalkoztatásügyi szakbizottságban hosszasan vitáztak ezekről a kérdésekről, még nem oldódott meg ez a probléma. Remélhetőleg a bizottság valamilyen kompromisszum formájában a következő ülésen ezt megoldja egy olyan dokumentummal, amelyet be tudok majd mutatni önöknek, illetve esetlegesen már a Dán elnökség ideje alatt kerül majd erre sor, sor kerül majd találkozókra a jelentéstevőkkel, és mindig be akarunk számolni a munkálatok előrehaladásáról a tanácson belül, ami a tartózkodás időtartamát illeti az idénymunkások esetében az Európai Unió területén. A tanácsi javaslata továbbra is 5-9 hónap, ahogyan a képviselő úr is elmondta, ez egy kompromisszumos javaslat, megpróbáltuk a tagállamokat egyetértésre ösztönözni, akik egyesek hosszabb időtartamot javasoltak, más tagállamok rövidebbre, tehát megpróbáltunk egy rugalmasságot létrehozni, hogy kompromisszumot tudjunk kialakítani a tanácson belül. Örömmel fogadjuk a parlament változatát, amely 12 hónapos időtartam alatt 6 hónapról szól. Köszönöm szépen, köszönöm a lengyel elnökség képviselőjének Kofferati? Talán most Kofferati uh, úr elmesélhetné, hogy hogyan is zajlott a szavazás a foglalkoztatásügyi szakbizottságban. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak nem csupán Klódnak, hanem valamennyi árnyék tevőnek a Libeszak bizottságban, megpróbáltunk együttműködni valamennyi árnyék jelentéstevővel mindkét szakbizottságban. Ez az eljárás talán kicsit hosszadalmas és nehézkes volt, ahhoz képest, ami szokásosan zajlik, de én nagyon elégedett vagyok az eredményekkel. A munkacsoportban, a foglalkoztatásügyi szakbizottságban nagy többséggel megszavaztuk ezt a szöveget, és ez fontos és jelentős. De az a dolog, ami szerintem a legfontosabb, az a következő. Lényegében csak a kompromisszumokat szavaztuk meg, amelyek nagyon széles körűek voltak. Valamennyi politikai frakció részt vett szinte az összes kompromisszumban. És ezt lehetővé tette, hogy ezt az eljárást rendkívül kedvező módon zárjuk le. Lényegében pontosan meghatároztuk, hogy mi kell, hogy legyen az egyenlő bánásmód elve az érdekelt személyek körében, tehát az idénymunkások esetében, akik Európában élnek, illetve azok esetében, akik külső országokból érkeznek Európába, hogy egy határozott idejű munka keretében olyan ágazatokban dolgozzanak, amelyekre az imént Claude utalt. Megoldottunk egy kis méretű, de nagyon kényes problémát is. Ugyanis a szavazás esetében volt ugye a kiküldetési irányelv és az ide, jellegű munkásokkal foglalkozó irányelv. Az első esetében van egy kiküldetési tilalom, illetve ezt számos feltételhez köti az az irányelv, amely az idény munkásokra jellemző de az irányelv, ez az irányelv a kiküldetése kapcsolatban nem utal az idény munkásokra. Tehát itt egy ellentmondás merült fel, hiszen nem fordulhat hogy valakit mind a két irányelv lefed, illetve az sem, hogy valakire egyik sem foglalkozik. Még akkor is, hogyha csak nagyon kevés szemét érinthet ez a problém, probléma. Az idény munkások tehát nem kiküldhetők, hogy szolgáltatást nyújtsanak egy másik tagállam számára. Úgy tűnik számomra, hogy a dolgok a lehető legjobban zajlottak, és még a nemrégiben hallott ö, ö, dolgot is kommentálnám, amit hallottam a bizottság részéről. Tehát itt az idény munkások munkaszerződésének időtartamáról van szó. Valamennyi politikai frakció egyetértésével úgy döntöttünk, hogy ez az időtartam 6 hónapban legyen megszabva, nem a napterévre vonatkozóan, hanem 12 hónap pont belül, amely 12 hónap tartalmazza ezt az érintett 6 hónapot. Azt hiszem, hogy ez a legjobb megoldás gyakorlati végrehajthatóságát tekintve is hallottam, hogy még mindig van egy olyan elképzelés, hogy az 5-9 hónapos ö, időtartam ö, legyen érvényes. Nos, az idény munka nem tarthat 9 hónapig, hogyha 9 hónapig tart, ez már nem idény munka, hanem más jellegű munka. Azt hiszem, hogy az idény munkát nem szabad a naptári év keretei közé szorítani, csak hogy egy példával, egy nagyon banális példával éljek. Egy olyan személy, aki például egy szállodába érkezik dolgozni a téli ö, szabadságok, vakációk ideje alatt, nos ő valószínűleg néhány hónapig dolgozik az egyik évben, és néhány hónapig a másikban, és a havazásoktól függően elképzelhető, hogy novembertől februárig dolgozik. Tehát itt átlép az egyik naptári évből a másikba, de nincs ok arra, hogy ezt a szerződést a szükségestől hosszabb időre nyújtsák. Elegendő azt a kritériumot alkalmazni, amelyet mi ezzel a széles többséggel választottunk, azaz, hogy a 6 hónap számítása ne a naptáréven belül történjék, hanem a 12 hónapos időtartamban, amely akkortól indul, amikortól a munkaszerződés hatályossá válik. Értem azt az okot, ami miatt a bizottságon belül egyesek ragaszkodnak a kilenc hónaphoz, de azt hiszem, hogyha elfogadnák azt a jogszabályt, amit mi nagy többséggel elfogadtunk a foglalkoztatásügyi szakbizottságban, akkor a nehézségek vagy ellenállás meghaladható lenne. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek, aki együttműködött ebben a munkában, nagy figyelemmel tökéltséggel, hiszen itt nagyon összetett témákról volt szó, és nehéz volt olyan megoldásokat találni, amiket mindenki támogat. Ehhez nagy elkötelezettség, szenvedély szükségeltetett. Tehát itt nem csupán szakértelem volt szükséges, hanem szenvedély is. Köszönöm. El raporto employ. Köszönöm szépen, Koferáti úr, a beszámolót a Foglalkoztatási Bizottságban. Most talán néhány képviselőnek megadhatom a szót. Először Sargentini asszonynak. Okay, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Morász úrnak is nagyon pontos munkáját, illetve kompromisszumos javaslatait, amelyeket ma délután vitattunk meg. Számos dolgot szerettem volna megemlíteni először is. Az alkalmazási kört illetően, tehát, hogy az idény munkás irányelv keretében kidolgozhat, ugyanis nagyon sok menedékes várja a döntést, hogy dolgozhasson ezen irányelvnek alapján. A zöldek üdvözölnék ezt a javaslatot, mindez attól függ, hogy a tagállam megengedi a menedékesnek a munkavállalást, de ha a tagállam ezt nem engedélyezi, akkor idény munkásként nem dolgozhatnak. Ami nagyon fontos politikai szempont, ez az illegális bevándorlók, illetve migránsok kérdése. Hogy ők egy ideig idény munkásként dolgozhatnak-e, vagy sem. Most van egy javaslat, amelyet a zöldek nagyra értékelnek, ez ugyanis a módja lehet annak, hogy világossá tegyük, hogy az illegális bevándorlóknak is van szükségük alternatívára, hogy kezdjenek magukkal valamit. Az az elképzelés, hogy az idény munkás írjon alá valamilyen papírt a szerződésük kezdetével, hogy megesküdjenek arra, hogy elutaznak, miután lejárt a szerződésük, de hát ez nekünk egy kicsit azért túlzás. A szerződésnek van egy lejárati ideje, és nem kényszeríthetünk arra senkit, hogy írjon alá egy papírt, ami a nyilvánvalót tartalmazza. Úgyhogy szerintünk erre semmi szükség. Aztán pedig az Európai Bizottsághoz intéznék egy kérdést az engedélyek, illetve vízumokkal kapcsolatban. Tudom, hogy a tanácsban már folyik erről egy vita, hogy milyen dokumentumra, milyen okmányra van szükség. Tehát ha valakinek van egy ideiglenes vízuma, mondjuk az csak három hónapra vonatkozik, Ebben az esetben viszont 6 hónapos munkáról beszélünk egy 12 hónapos időszakban, ugyanakkor viszont az engedély nem úti okmány, tehát a 22-es csapdájába estünk, illetve esett a tanács, és szeretném, hogyha a bizottság erről az új problémáról felvilágosítana minket. Nagyon köszönöm. Elnök kikapcsolt mikrofonnal. Hát azt hiszem nyilvánvaló, az idén jellegű idénymunkások nem kaphatnak a minimumbérnél kevesebb fizetést sőt, még embertelen fizetést sem előfordul ugyanis, hogy ilyeneket, ilyen összegeket kapnak, és így aztán a helyi munkások helyett őket dolgoztatják. Togói munkásokról is hallottuk, azt hiszem másfél évvel ezelőtt volt, hogy mi a szörnyű helyzetbe kerültek, és azt hiszem akkor a szörnyű az nem fejezi ki teljes mértékben ennek a tartalmát. Hallottuk azt is, hogy a helyi dolgozók ugyanúgy dolgoztak, mint az idény munkások, és kevesebbet kaptak, mint a minimálbér a munkakörülmények közben ugyanolyanok voltak, mint a togójaké. A kérdés az továbbra is felmerül, hogy miért alkalmazzák az idénymunkásokat ilyen távoli országokból, amikor mindenki, aki foglalkoztatja ezeket az idénymunkásokat, magas munkanélküliségi rátával küzd, és az emelkedik. Hát elfogadható akkor az, hogy a helyi munkások a munkanélküli segélyt veszik fel, és közben helyettük távolról érkezett idei munkások dolgoznak. Minden migráns dolgozó kiszolgáltatott, hiszen eh, embertelen körülmények között foglalkoztathatják őket, nem tudják, hogy hol kell panaszt tenni, nem ismerik a helyzetet, és így tovább. És persze ezért a nagy tőkések eh, ennyire szeretik a migrációt, és azok is, akik őket támogatják. Elnök mikrofon nélkül. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy Claude ez alkalommal is rendkívüli munkát végzett a tőle megszokott stílusban. Hogyha tehát sikerül elfogadni ezt az irányelvet, minden politikai frakciónak köszönetet mondunk. Csak két rövid észrevételt szeretnék az elhangzottakhoz fűzni, ezt a témát már megvitattuk. Azon körülményekről beszélnék, a bérezési körülményekről, amelyek érintik ezeket az idénymunkásokat, illetve az életkörülményekről. Nos, ezen körülményeket javítani lehet, hogyha az irányelben elfogadják a monitorozás és tájékoztatási kötelezettséget a munkaerő a munka közvetítő ügynökségekre és más közvetítőkre vonatkozóan, mert azt hiszem, hogy ezek a fő okai azon körülményeknek, amelyeket aztán végül elfogadnak az idénymunkások, hiszen ott, ahol ö, ö, az országaikban becsapják őket tulajdonképpen, mert ö, a fogadó országban rájönnek aztán arra, hogy a munka és egyéb körülmények teljesen eltérőek. Egy a frakció filozófiájával ellentétes észrevétel, amely nagyon fontos ugyanakkor a válsághelyzetben, amikor munkanélküliség uralkodik, nagyon sok munkavállaló kész arra, hogy akár idénymunkásként is dolgozzon a gazdaságilag erősebb országokban. Éppen ezért azt hiszem, hogy a, kommun- a közösségi preferencia elvének kellene érvényesülnie, akkor, amikor ezeket a szabad munkahelyeket ö, odaadják egy munkavállalónak, még akkor is, hogyha valakit rosszabbul fizetnek, még mindig jobb, mint ha munkanélküli lenne. Remélem, hogy Claude figyelembe veszi majd álláspontomat, és az eredmény kedvező lehet. Köszönöm. Kolau. Papa Nikola úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném még egyszer megköszönni Claude Moraesnak a munkát, amit elvégzett, mert nagyon átfogó együttműködés volt, gyümölcsöző volt az az együttműködés, amelyet vele folytattunk. Nagyon bonyolult, összetett jelentésről van szó, nehéz ez az irányelv, és ahogy a kollégák mondták is, nem futóversenyről van itt szó, sok erőfeszítést kell ebbe belefektetni, és valószínűleg Claude még a maratont is le tudná futni, hogyha a munka, befektetett munkát nézzük. Rendszeresen konzultáltunk a tárgyalások során a legutóbbi ülésünkön, amelyet ma tartottunk mielőtt a szakbizottsághoz elérkeztünk volna, szintén sokat dolgoztunk. Szeretném megköszönni mindkét szakbizottságban a kollégáknak a munkát, megvannak a piros jelzések, úgymond, megvan az útvonal. Nem szeretném újra elmondani a frakcióm álláspontját, csak annyit hangsúlyoznék, hogy a visszaélésekkel foglalkozni kell. Megvan annak a veszélye, hogy visszaélnek ezzel az irányelvel, és ez a frakcióm nézőpontjából ö, tekintve nagyon fontos. Európa nehézségekkel néz szembe, itt van a nem jogszerű migráció gondja, amivel szembe kell néznünk, hatékonyabb intézkedéseket kell foganatosítani, a menekültügyi csomagról is zajlanak a tárgyalások, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Az idény munkásokra vonatkozó javaslat is bekapcsolódik ebbe, tulajdonképpen a többi tárgyalással párhuzamosan zajlik az ezen folytatott munka. Zárásként pedig engedjék meg, hogy egy kérdést tegyek fel a bizottságnak. Nem tudom, hogy a bizottság és a tanács mit gondol. Szerintük az, hogy az eredeti javaslatot megnyitják olyanok előtt is, akik már jogszerűen tartózkodnak az Európai Unió területén belül, ez egy olyan dimenzió, amit el lehet fogadni ezen irányelv keretein belül? Valahogy össze lehet -e tehát egyeztetni azokat a szabályokat, amelyek ugye a menedékkérőkre vonatkoznak, és ugye azt az időszakot, ami az elbírálás időszaka, tehát minden egyes tagállam ennyi időt igénybe vesz a kérelmek elbírálására, tehát ezt össze tudjuk-e egyeztetni, ezt az eszmecserét azzal a javaslattal, amelyet egyes frakciók tettek, ezzel az irányelvvel kapcsolatban ebben a jelentésben. dióhéjban azt mondhatnám, hogy optimisták vagyunk, mert úgy látszik, hogy sikerül lezárni az ügyet, kompromisszumra jutni, és ezért megköszönöm a titkárság munkáját, a kollégák munkáját, nagyon jó volt az együttműködés. Tartottunk attól, hogy sokkal nehezebb lesz a helyzetünk, de mindenki erőfeszítéseinek hála, ott tartunk ahol, és könnyebb lett a dolgunk, mint azt gondoltuk. Köszönöm. Köszönöm, meghallgattuk a képviselőket. Szerintem eljött az ideje, hogy a bizottsághoz forduljunk, majd a tanácshoz. Bizottság Schmidt asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Morász úrnak, illetve Koferatti úrnak az elvégzett munkáért. Azt hiszem, hogy általánosságban a jó irányba haladunk főként a javaslatot illetően szeretnék néhány kérdést megemlíteni, amelyek a vízum engedélyekre vonatkoznak. Azt hiszem, hogy ez egy eléggé technikai jellegű kérdés, de amikor ezt a javaslatot beterjesztettük, azt gondoltuk, hogy a három hónapnál kevesebb időre érkezőknél rövidtávú vízumra lesz szükség, a három hónapnál tovább tartózkodóknál pedig engedély lesz. A tanácsi vitákban a tagállamok valószínűleg a hosszú távú vízumokat fenn akarják tartani az idei munkások esetében, és nem akarják, hogy engedélyek kiadására kötelezzék őket. Vannak technikai viták a Schengeni vízumokra, illetve a Schengeni szabályokra vonatkozóan, amelyeket pontosítani kell de azt hiszem, hogy általánosságban, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, az nem is a, arra vonatkozik, hogy milyen okmányt adjon ki, hanem arról van szó, hogy ha valaki idénymunkásként érkezik, akkor már az első naptól kezdve megkapja a szükséges védelmet és jogokat, amelyek szerepelnek ebben az irányelvben, szerintem ez elég fontos. És most először ez egy olyan irányelv, amely az első naptól kezdve lefedi a, abban szereplő személyeket. Például a korábbi irányelvek csak három hónap után vonatkoznak az abban szereplő személyekre, és mivel az idei munkások rövid időszakra érkeznek, azt szerettük volna, hogyha az első naptól kezdve vonatkozna rájuk ez az irányelv. Ami az alkalmazási kört illeti, igen, a bizottság a idény, illetve az átmeneti migránsokat is, időszakos migránsokat is be akarta venni ebbe a szövegbe. Az időszakos jelleget kihangsúlyozandó. Például a családegyesítéssel kapcsolatban nem szerepel itt semmi, ezt is figyelembe kell venni, de idény munkásoknál Arról van szó, hogy harmadik országokból érkeznek ezek a személyek, és néhány hónap után pedig elhagyják az Európai Uniót. Tehát ezt is meg kell vitatni itt a parlamentben és a tanácsban. Azt hiszem, hogy a főpontokra így módon reagáltam, és köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük a bizottság a bizottság válaszát. Mindannyian észrevettük, hogy itt a függöny lehullott most pedig akkor a tanácsnak adjuk meg a szót. Köszönöm. Gyorsan válaszolok a képviselők kérdéseire, illetve a bizottság felvetéseire. Ami a belépést illeti vízummal vagy egyéb dokumentummal, nos, a tanácsnak ezzel kapcsolatban soha nem voltak kétségei, és nem akarunk különbséget tenni ezen személyek és az egyéb bevándorlók között. A menedék jogkérdése, vagy egyéb ehhez kapcsolódó kérdések soha nem kerültek megvitatásra a tanácson belül az idénymunkásokkal kapcsolatos irányelv keretében. Ezeket a kérdéseket külön kezeljük. Önök tudják, hogy nagyon komolyan dolgozunk a menedékjoggal kapcsolatos egyéb kérdéseken. Szeretnénk, hogyha ezt a két kérdést külön tárgyalnánk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Kívánne előadóként Morales úr összefoglalót tartani? Köszönöm, elnök úr. Én mivel elkéstem, nem igazán kívántam volna nagyon sokat szólni, csak az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon intenzív, színfalak mögötti eszmecseréket folytatunk. Én nyitott, nyíltan szerettem volna, őszintén szerettem volna beszélni erről a két kérdésről, amely még függőben van. Sargentini és Papa Nikolaou kolléga is utalt ezekre. Nagyon keményen dolgozunk, tehát hogy a két fennálló függő kérdésben kompromisszumra jussunk. Szerintem, ahogy mondtam, a januári szakbizottsági szavazás előtt ezt meg is fogjuk tudni tenni. Megköszönöm a kollégáknak, hogy elismerték ennek a dossziének a nehézségét, és megköszönöm a munkájukat, a titkárságot is, köszönöm Helennek is, köszönöm a munkát, de hát el, el is mondhatják nekik, hogy megköszöntem. Köszönöm még egyszer, Marályesz úr, mondja az elnök. Most azt hiszem, térhetünk az utolsó pontokra, egyre közelebb kerülünk a koordinátori üléshez, amely nem sokára kezdődik, de először is ma délelőtt egy új pontot vettünk fel a délutáni napi rendünkre. Arra kértük Wikström asszonyt, hogy számoljon be a szicíliai látogatásról. Ugye a delegáció utazott Szicíliába ha jól értettem, 24-e és 26-a között jártak Szicíliában, ez a múlt héten volt, és Wikström asszony készíti a delegáció jelentését a szakbizottságnak, úgyhogy át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát amikor itt leengedték ezt a kis képernyőt, akkor én gondoltam, hogy nem most biztos mindenki azt gondolja, hogy most jön a szórakoztató része az ülésnek, a mozi, de nem erről van szó. Röviden szeretném áttekinteni, hogy mit is ért el az EP delegációja. Lampedúzán jártunk, csütörtöktől szombatig, tehát néhány nappal ezelőtt utaztunk el, tíz tagú delegáció volt. Vonik Mathieu, Jorgos Papa and Salvatore Jacolino for DPP. E Ők voltak a néppárti tagok, Tanya Fajon, Rita Borsellino, Crocetta, képviselő pedig a szocialista képviselők, Judit Sargentini a zöldek képviselőben, illetve egy GUE képviselő, és én a liberálisakat képviseltem, és a delegáció vezetője voltam. Hadd mondjam el először is, hogy a bizottsággal találkoztunk, a Frontex-el találkoztunk, az olasz állandó képviselettel, nemzetközi szervezetekkel, mint például az ENSZ menekültügyi főbiztossággal, a Save the Children és egyebek, azért, hogy előkészüljünk a látogatásra. Hadd osszam meg önökkel a benyomásainkat. Nem minden látogatásról fogok szólni, csak néhányról. Először is megnéztük azt a központot, ahol a bevándorlókat fogadják Trapániban. Az első fényképen ezt láthatják. Ez egy új épület, amely júliusban nyílt meg. Tehát ez egy teljesen új épület eh, Szicíliában. Erre a célra építették, hogy azonosíthassák a eh, ide érkező személyeket. 204 eh, személy a befogadó kapacitása. 117-en tartózkodtak benne a látogatásunk idején. Ebből 140 menedékkérő volt. Az emberek 90%-a tunéziai, hét napon belül kell őket meghallgatni, ez a szabály, de kiderült, hogy a várakozási idő, az átlagos várakozási idő az egy hónap, tehát ennyit töltenek itt ezek az emberek ebben a központban. Nagyon jó állapotúnak tűnik a központ, hatékonyan működik, egy kicsit börtönszerű a felépítése, és hát azt hiszem, hogy érdemesebb lenne megvizsgálni a menedékesek jelenlétét ebben a központban. Az olasz jog nem engedi meg, hogy csak így szélnek keresszék a menedékkérőket egy ilyen építményből, pedig az sokkal megfelelőbb szállást jelenthetne az ilyen típusú személyeknek egy másfajta intézmény, kicsit nyitottabb intézmény. Talán rátérhetnénk a következő fotóra. Nem, bocsánat, ne nézzék ezt még meg. De egy másik központban központban is ellátogattunk, szintén Trapaniban van a neve Kára, és menedékkérők számára épült, de ezek a menedékkérők bizonyos, a nap bizonyos órájában szabadon elhagyhatják a központot, illetve visszatérhetnek. 233 fő a befogadó képessége, a maximum kapacitás 260 fő. Van néhány család, nigériai családok, Bangladesből, Pakisztánból érkezett emberek, Gambiából is érkez, érkeztek itt menedékesek, és néhány török szemét is láttunk a kiskorúak, akik felnőtt kísérlet nélkül érkeztek, nem itt vannak, ők külön központokban, őket külön központokban helyezik el. Itt a második központban, amikor látogattunk, hát láttuk, hogy ezt sürgősen renoválni kell, nem működnek az illemhelyek, nincsenek ajtók, nincsenek függönyök. Látunk egy olyan szobát, ahol legalább 14 matrac volt a padlón, és a központot az emberek úgy jellemezték, mint nagyon-nagyon koszos területet, pont akkor volt a takarítás, amikor mi oda látogattunk. Úgyhogy hát azt kell mondjuk, hogy nem túl kellemes körülmények között vannak itt az emberek. Senki ne feledje el azt, hogy a 21. században méltatlan az Európai Unióhoz, hogy ilyen körülmények között fogadja az ideérkező menedékkérőket. És most kérném a következő képet. Nos, amit itt látnak, ezek a hajók, amelyek főként Tunéziából érkeztek Lampedusa kis szigetére. Ugye ismerik a migrációs helyzetet, Olaszországban és Európában is. Tehát tudják, hogy ezzel nem tudunk foglalkozni anélkül, hogy Lampedusa-ra külön kéne térnénk. Mivel egy picike szigetről van szó, Olaszországtól délre, ugye tudjuk, hogy ez közelebb van Tunéziához, mint Szicíliához, gyakorlatilag ez az ugródeszka Európában nagyon sok migráns, aki a földközi tengeren átvezető utat választja Európába, ide érkezik először. Tehát itt láthatják azoknak a hajóknak a fényképét, amelyek ide érkeztek. 80 hajót pont aznap, vagyis érkezésünk előtt egy nappal vittek el a kikötőből. Tehát ezeket a hajókat eltávolítják a kikötőből. A 2000-es évektől kezdve folyamatosan növekedett a Lampedusa-ra érkező személyek száma egészen addig, amíg alá nem a Líbia és Olaszország azt a megállapodást, hogy visszafordíthatóak a migránsok. Ennek a következményét és történetét jól ismeri mindenki, azt hiszem. Ami már a többi országot illeti. Lampedusán 850 fős kapacitás volt, de hát nagyon gyakran túlzsúfoltságot tapasztaltak, és előfordult, hogy 2000 migráns tartózkodott itt a szigeten, akár a szabad ég alatt töltve az éjszakákat, és így tovább az arab tavasz, azt eredményezte, hogy Tunéziából, Líbiából újabb migráns hullám érkezett a szigetre, és idén májusig több mint 35 ezer fő érkezett meg erre a picike szigetre, és augusztusig ez az adat 48 ezerre emelkedett. Tehát ebben a nagy központban 2000 főt fogadtak, ami kétszerese a, több mint kétszerese a kapacitásnak. Szeptemberben, szeptember 20-án robbant gyakorlatilag a helyzet, amikor a migránsok felgyújtották a tábort, és elmenekültek, a helyiekre támadtak. Érdekes volt azt meghallgatnunk, hogy a Frontex véleménye mi volt. Tulajdonképpen a Frontex megerősítette azt, hogy a libiaiak vagy a tunéziaiak arra kötelezték a, a libiaiakat, hogy vagy szálljanak szembe a lázadókkal, vagy pedig szálljanak be csónakokba és távozzanak az országból. A Frontex-től azt is hallottuk, hogy kapcsolat van a között, hogy Gaddafi elbukott, és hogy csökkent a migrációs hullám erőssége. A Lampedusai központ 7 épületből áll. Ebből három hivatali és szolgálati épület, és négy épületben szállásolják el az érintetteket. Itt látják, hogy a tűz tönkretette az egyik volt szállásépületet, meg egy kicsit sérült egy másik épület is, de tulajdonképpen öt épület többé-kevésbé biztonságos, tehát ezeket nem érintette a tűzeset, de most a központot beze- most arra már bezárták. Az olasz hatóságok kijelentették, hogy Lampedusa nem biztonságos a migránsok számára, nem a halászok vagy a turisták számára, de a migránsok számára nem. Tripolival együtt ez a másik kikötő, amelyet nem biztonságosnak titulálnak a földközi tenger térségében. Ami a személyek felkutatását, megmentését illeti, közös definíciót kellene meghatározni EU szinten. A halászok most már attól félnek, hogy ha valakit találnak, akkor kénytelenek elvinni Szicíliáig, és ez sokkal plusz idejükbe és energiájukba kerül. A nemzetközi szervezetek is felfigyeltek a helyzetre, illetve a helyi egyház is. Mi találkoztunk a e, püspökkel Lampedúzán. hát egyáltalán nem e, örültek annak, hogy a migránsok számára nem biztonságosnak nyilvánították ezt a kikötőt. Relatíve kicsi a Lampedusai befogadó központ, gyakran volt túlzsúfolt, ahogy azt említettem, és a civil szervezetek egyébként elmondták, hogy a szeptemberi válság előtt is gyakran állt elő ez a helyzet. Tehát tulajdonképpen a túlzsúfoltságra reagáltak így az emberek, féltek attól, hogy kiutasítják őket. És azt hiszem, ezt érdemesebb lenne részletesebben megvizsgálni, hogy tisztázzuk a mély kérdéses pontokat. Soha nem lehet a migrációról eszmecserét folytatni, azt hiszem anélkül, hogy Lampedúzát említenénk. Itt valaki cipőjét lehet látni, valaki nagyon gyorsan kellett, hogy beneküljön, ott hagyta a cipőjét is. Lampedúzát most már bezárták. Tudnunk kell, illetve beszélnünk kell arról, hogy kell-e egy olyan központ, ahonnan aztán átirányítják az embereket máshova. Na mindegy, akkor most hagyom Lampedusa témáját, és rátérek az EU cselekvésére, a pénzösszegekre és a Frontex tevékenységére. Ez, ez a kép a keresztény központot mutatja. A remény és adagmudományozás központja Palermóban. Azt hiszem nagyon jó példája annak, ahogy az önkéntesek és a civil társadalom hogyan dolgozik Olaszországban. Ezt láttuk egyébként egy klinikán is. Ez nagyon jó jel, nagyon szép jele az együttérzésnek. Azt hiszem, Szicília példát mutathat Európának, amikor az önkéntességről, a jó szándékról van szó. Ez talán ki is egyensúlyozhatja azt a sötét képet, amelyet az előbb festettem. Térjünk tehát vissza az EU fellépésére. Az EU a szolidaritási alapon keresztül 2009-től 11-ig Olaszország rendelkezésére bocsátott 190 millió eurót, és rendkívüli intézkedésekkel további 18 millió eurót, hogy a Lampedusa-ról az emberek átszállítását támogassák a szárazföldre. A Frontex a Hermész műveletet februárban indította be, ez körülbelül 14 millió euróba került, 20 felajánlás érkezett a tagállamokból, és volt egy portugál repülőgép, amely vállalta még Lampedusán a légi felügyelet lebonyolítását. Most főként még Trapaniban vannak emberek. Tájékoztatást adnak nekik, a visszatérítési műveleteket nem koordinálja a Frontex, néhány személy Nigériába való visszatérítését segítette. Nagyon rövid voltam, a delegáció látogatásának az írásos jegyzőkönyvét mindenkinek továbbítani fogom, és a bizottságot, a Frontexet, a nemzetközi szervezeteket, az olasz hatóságokat és civil szervezeteket is arra fogom kérni, hogy írásban fogalmazzák meg a véleményeket, illetve hogy tisztázzanak egy-két pontot, amelyről én itt röviden beszélni próbáltam. Én szeretném, hogy a jegyzőkönyv a lehető legpontosabb legyen, és így a szakbizottságunk a lehető legteljesebb képet és tájékoztatást kapja. Most a küldöttekre rátérve. Nagyon érdekes és nagyon gyümölcsöző látogatásunk volt, tehát megköszönöm mindenkinek a munkát, önöknek köszönhetően tudtunk ennyit elérni, és azt is köszönöm, hogy ilyen jól együttműködtek a látogatás során. Bárkinek, ha bármilyen kérdése van, arra nagyon szívesen válaszolok a kollégáimmal egyetemben. Thank you, Mrs. Wikström. Thank you. Köszönöm szépen, Wikström asszony, köszönöm a tájékoztatást, ezt az előadást, köszönöm a munkájukat természetesen. Sokan szeretnek hozzászólni. Buszútil úr, parancsoljon, akkor öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Most csak szeretnék köszönetet mondani Ceciliának nagyon érdekes előadásáért, és nagyon pontos előadásáért, szóval kapcsolatban, hogy mit láthattunk Sziciliában és Lampedusán. Egyetértek abban, hogy nagyon érdekes tapasztalat volt, ugyanakkor viszont nagyon megindító is, amikor nem csak a migránsokkal találkoztunk, de láttuk azok munkáját is, akik velük foglalkoznak. Természetesen egyetértek abban, hogy a keresztény központba való látogatás, amelyet egy nagyon jóságos ember Piaggio Conte vezet, egy olyan tapasztalat volt, amit valószínűleg soha nem fogok elfelejteni. Ami pedig Lampedúzát illeti, Cecilia Wikströmhöz hasonlóan valószínűleg meglepve hallottam a Frontex képviselőjétől, hogy az utolsó hajó, amely Lampedúzába érkezett Líbiából, augusztus 17-én volt tehát augusztus 17-én érkezett Lampedusába. Ugyanazon a héten, amikor Tripolit felszabadították a lázadók, a milícia, amely most vezeti az országot. És ez nem lehet véletlen. Ez is bizonyítja azt, amit már régóta sejtettünk, hogy a Kadhafi rezsim zsarolta Európát, a migráció kérdésével. Azt hiszem, hogy mindenképpen üdvözlendő hír, hogy úgy tűnik, hogy ez megszakadt. Csak azért, mert a Líbiából Európába vezető út egy illegális út, de borzasztóan veszélyes is. Ugyanis egy évben több százan vesztek oda a tengerem. Tehát a válaszom azoknak, akik védelemre áhítoznak, azok ne szálljanak hajóra és utazzanak Európába, hanem máshogyan kérjenek oltalmat. Minden esetre itt akkor befejezném, még ha elnök úr nem is kért rá. Nagyon érdekes volt hallani, hogy a líbiai út augusztus 17-e óta megállt. Persze más hajók is érkeznek Lampedúzára, de ebben az esetben most már Tunéziából. Azonban szerintem a tunéziai hatóságokkal ezt könnyen meg lehet oldani, főként most, hogy Tunézia most már a demokratizálódás útjára lépett ahogyan azt a hírekből is hallhattuk. Köszönöm, Buszutil úr, ne haragudjon, nem akartam leállítani, csak Szerintem mindannyian nagy érdeklődéssel hallgatjuk önt és Wikström asszonyt. Főként ledöbbentett az, hogy Lampedózába augusztus 17-e óta Tripoliból nem érkezett. Igen, tehát Libiából nem érkezett hajó lampedusa augusztus 17-e óta, a mai napig. Ugye? Akkor ez volt. Tehát Líbiából, bocsánat. Ez akkor így van? Ez egy pontos tény, egy pontos információ? Hát mindenképpen érdemes ezt megjegyezni. Jó, akkor a következő hozzászóló Kocsetta úr. Őszinte köszönetet szeretnék mondani a delegáció vezetőjének aki rendkívül személyiségként dolgozott, nem csupán azt illetően, hogy milyen kapcsolatot tudott kiépíteni a befogadó központokkal, hatóságokkal, a bevándorlókkal, hanem energiát tudott közvetíteni, és fáradhatatlan elnöknek bizonyult, akár a táplálkozást illetően is három napig szendvicsen élt, és így cukorbetegséggel nehéz volt alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez. De mindenféleképpen lelkesítő volt, hogyan vezette ezt a missziót. Nagyon nagy visszhangja volt a médiában, Olaszországban és Szicíliában ennek a látogatásnak. Szeretném elmondani, hogy ez nem a szokásos látogatás volt, hanem itt a szereplők az, az emberek voltak a saját történeteikkel, sorsukkal, és e, nyilván a hatóságokkal, intézményekkel is találkoztunk, de e, sokkal inkább azokkal, akik ezt az utat megtették. Nos, tehát Lampedusa nem csak, hogy nem biztonságos kikötő, annak nyilvánították, mi azonban ezt nem fogadjuk el. Ez a sziget komoly befogadási hagyományokkal rendelkezik, több ezer évén keresztül komoly befogadó helyszín volt, és nem lehet nem biztonságos kikötőnek minősíteni. Kérjük az olasz hatóságoktól, hogy ezt vonják vissza, ezt a minősítést. Lampedusa nem lehet azonnali befogadó központ. Egyrésztről a jövőben nem lehet majd könnyen ö, meghatározni ezeket a körülményeket. Nem tudjuk, hogy Tunéziában ö, a zavargások befejeződtek a választások után. Én arról kaptam hírt, hogy Sidi buszaidban, Gáfszában és más dél-tunéziai zónákban továbbra is zavargások vannak. Tehát nem tudjuk, hogy most ö, valóban helyreáll-e a, e a nyugalom, mint ahogy azt egyesek képzelik. Aztán itt vannak a vallási konfliktusok ebben a térségben, és ezek akár újra születhetnek. Azonban ö, esetlegesen nem lesznek tömeges bevándorlási jelenlés, jelenségek az elmúlt hónapoktól eltérően, a Lampedusa esetében az illegális bevándorlás valószínűleg a jövőben is jelen lesz, hiszen mindig is így volt ez, mindig is ez volt a helyzet, csak egykoriban ezt nem illegálisnak, hanem szabálytalannak minősítették, most a nyelvezet, a terminusok megváltoztak, de mindig is létezett ez a jelenség, mert amikor egy sziget 50 tengeri mérföldre helyezkedik el a tunéziai partoktól, és 150 tengeri mérföldre az európai, illetve olasz partoktól, akkor azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy ez az első kikötő pont azok szemére, akik kikívánnak vándorolni. Tehát itt a befogadó központ helyreállítása, ehhez kevés pénz kell, ez azonnali humanitárius segítségnyújtásként mindenképpen végrehajtandó, hogy a szörnyűséges helyzeteket megelőzzük, amikre sor került az elmúlt hónapokban. Ami pedig a trapani helyzetet illeti, hát az valóban elfogadhatatlan. Ugye itt 250 ö, személyt fogadtak be, és mindenki ugyanazt mondta, az emberek panaszkodtak az egészségügyi, higiénes körülményekre, életkörülményre, a táplálkozásra, a tisztaságra, a hőmérsékletre, és a többi, és a többi. Tehát egyhangúak voltak ezek a panaszok, és azt hiszem, hogy ezt is továbbítani kell az olasz belügyminiszter felé, különösen a Károly Befogadó Központ esetében, illetve a Trapani közeli befogadó központ esetében. És azt hiszem, hogy általánosabb észrevételekre is sort keríthetünk e tekintetben, például számos hiányosságot tapasztalhattunk a jelenlegi irányelvben. Itt például a tájékoztatási jogra utalnék a bevándorlók tekintetében, és amikor erről beszélek, akkor úgy értem ezt, hogy például van egy nagyon szép befogadó központ, ahol viszont nem tudnak még televíziót sem nézni a bevándorlók. Na most nyilvánvaló, hogy a bevándorló polgár, akinek szüksége lenne erre, akár nekünk kellene televízió készüléket vásárolnunk ezeknek a fiataloknak a szemére Nem lenne ez hatalmas költség, nem kerülne nekünk ez olyan sokba. Egy ilyen javaslattal fogok élni. Ez egy nagyon kedves gesztus lenne részünkről, hogy vásároljunk televízió készüléket ezen fiatalok számára. A másik dolog, tehát a tájékoztatáshoz való jog, vagy a jogi segítségnyújtáshoz való jog, az olasz jog ezt előirányozza, de ezen bevándorlók esetében hogyan is jutnak ők hozzá ehhez a segítségnyújtáshoz? Miért nem kötelező ezen listák közzététele? azon ügyvédek listája, akik, meg, akik védik a bevándorlókat, abban a pillanatban kellene ezeket a listákat átadni nekik, amikor partra szállnak, hogy védeni tudják magukat, és valóban rendelkezzenek jogi segítségnyújtással tekintettel arra, hogy Olaszországban létezik az ingyenes jogi védelem intézménye is. A másik kérdés a várakozási idők kérdése, amíg ugye valaki várja, hogy az ugye eldőljön, akár 4, 5, 6, 7, 8 hónap is eltelik, itt ugye a menedékkérelmekről beszélek, és néha egy hónap elteltével utasi, egy év elteltével utasítják el a ö, kérelmet, és akkor következik az illegális tartózkodás időszaka, és aztán itt vannak a kiskorúak, azt hiszem, hogy Európának többet kellene tennie, mert lehetséges-e az, hogy például 12 éves kiskorú érkezik Olaszországba, és 6 évig tartják olasz befogadó központokban, és aztán 18 évesen vagy elmenekül, vagy pedig kitoloncolják. Tehát léteznek ezek a mechanizmusok, amelyek egyrésztről a bevándorlás kezelését kezelése helyett az illegális bevándorlást ösztönzik, tehát arra ösztönzik a bevándorlókat, hogy választják az illegalitás útját. És az a legutolsó kérdés, amikor Lampedusa-ra utaztam az utóbbi alkalommal, azt tapasztaltam, hogy a bevándorlók ugyanazokban a ruhákban voltak továbbra is, mint amikkel megérkeztek. A Kerei Központban, Trápaniban azok a fiatalok, akikkel beszéltünk, amikor kértem, hogy, kérdeztem, hogy honnan vették a ruháikat, akkor az volt a válasz, hogy a kukákból, tehát azokról a helyekről, ahova gyakran a karitatív szervezetek elhelyezik a használt ruhákat ez nem lehet egy európai befogadási standard, hogy egy személy hónapok nélkül megfelelő ruha nélkül maradt, tehát ugyanazokban a ruhákban jár továbbra is, mint amikkel megérkezett. Néhány jó lelkű ember esetleg néhány használt ruhát ad a karitatív szervezeteknek, és azokkal ruházkodnak. Nos, itt a mobilitás és a kommunikációs jog is fontos. Ők nem fogvatartottak, hanem menedékkérők de ö, itt a központoknál egyetlen eurójuk nincs arra, hogy akár egy autóbuszra felszálljanak, vagy egy telefonbeszélgetést kezdeményezzenek. Nos, azt hiszem, hogy ezen problémákkal is foglalkoznunk kell, hiszen itt a bevándorló személyek jogáról van szó a méltóságos méltó körülményekhez. Ö, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki maradhat, vagy kitoloncolásra kerül, de ha valaki Európában van, akkor olyan életkörülményeket kell biztosítani szemben, amelyek nem szégyen teljesek. We'll turn back to the chair. Most akkor visszatérünk Gönc asszonyhoz, parancsoljon. Rövid megjegyzés nagyon örültem annak, hogy ezt a további napi rendi pontot ide fölvettük. Én nem tudtam ö, csatlakozni ö, eredeti eszmecseréhez. Nagyon sok felvetés volt, amire nem kaptunk választ, de vannak itt új információk. Hallottunk a civil kezdeményezésekről, nagyon jó volt ezt hallani, hogy ennyire erősek a civil szervezetek helyben. És azt is hallottuk, hogy augusztus 17-e óta nem nagyon érkeztek újabb hajók hát talán precedensként tehetne használni ezt. Mindenki számára nagyon fontos, hogy lássuk ezeket a képeket, és megkapjuk ezt az információt akkor is, hogyha nem lehetünk a delegáció tagjai. Ennyit akartam csak mondani, köszönöm. Jakolino úr, igen, köszönöm szépen, elnök úr amikor ugye Simon Buszutillal azt kértük a néppárt nevében, hogy az én javaslatom volt ez, hogy menjünk el Szicíliába és nézzük meg Lampedusát, illetve a többi helyszínt, ahol jártunk, akkor ugye pontosan erről volt szó, hogy ezeket az információkat megszerezzük, amelyeket megszereztünk itt, itt van egy autentikus, igazi látogatás, tényleg a személy, találkozhattunk az emberekkel, nagyon sok kétségbeesett, szerencsétlen sorsú emberrel találkozhattunk, akik az álmukat próbálták valóra váltani. Tényleg egy valódi első kézben gyűjthettünk tapasztalatokat. A delegáció vezetője nagyon kiválóan járt el és vezette a delegációnkat a dk támogatásával nyilván voltak olyan helyszínek, ahol a helyzet magaslatára tudtak emelkedni, és voltak olyanok, amelyek nem tudták ezt megtenni, és itt kell vizsgálódni eh, annak érdekében, hogy eh, javíthassunk a helyzeten, hogy a lehető legrövidebb időszak eh, ki kelljen csak várni a kéremek elbírálására, de nem lehet ez az a helyszín, ahol ott maradnak a beérkezett, megérkezett menedékkérők. Wikström elnök asszony ugye emlékeztet, emlékeztetett minket erre, így hívjuk e, ezt e, továbbra is. A Lampedusai emlékeztetett minket arra, hogy Lampedusáról soha nem feledkezhetünk meg. A Lampedusai központ úgy született, hogy eredetileg csak 48 óráig tartózkodnak itt a személyek, akik ide érkeznek, és aztán őket tovább viszik máshová, és ennél több nem lehet. Tehát az olasz hatóságokhoz kellene e, fordulni, annak érdekében, hogy újra használható legyen ez a központ, miután ugye helyreállították mert, mert, mert ugye láttuk, hogy milyen állapotban van. A Szicília a szolidaritás modellje. Nos, hát, hogyha Szicilián jártunk, és konstatáltuk a Crocetta úr már nem fiatal, és hát egy kicsit nehéz volt neki követni minket, de azért a végén sikerült, sikerült elmenni mindenhova, Borzalil az, hogy semmi, Borzalil hogy semmit nem mondtam, csak Crocsete úrról beszéltem. Tehát a lényeg az, hogy minden hova elmentünk, ami a programunkban szerepet. De nagyon fontos, hogy itt van egy modell, amit máshova átültethetünk. Két központban jártunk, egy sürgősségi központ, Villaggio Conti központban. Tehát Simon Busutil Sargentini asszony, és a többiek is ott voltak, Borzellino asszony, tehát mindenki, aki részt vett ezen a, ezeken a találkozókon, ugye tudják, hogy itt például ö, lehetne működtetni egy projektet, egy kísérleti projektet. Például mondjuk partnerséggel a többi ö, tagállammal. Tehát mondjuk ezer ö, bevándorló mondjuk 1000-12 ezer személy kaphasson segítséget, akik sürgős, akik vészhelyzetben vannak, tehát sürgőségi esetben lehessen segítséget kapni. Ugye most új kormányunk van, szakértői kormányunk van, olyan belügyminiszterünk, aki valószínűleg szívesen segít és jobban együttműködik az Európai Parlamenttel is, tehát reménykedünk, eh, hogy pozitív eh, történések eh, lehetnek. Tehát a Filidis kollégát emlékeztetem, mondja az elnök úr, hogy most kellene, hogy kezdődjön a koordinátori ülés. Tehát mindenkit arra kérek, aki még a felszólalók listáján van, hogy gazdálkodjon az idejével nagyon jól, annak érdekében, hogy ne lépjük túl az előre tervezett időt. Trent a Filidis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom elismételni mindazt, ami már elhangzott. Nagyon köszönöm Cecíliának, hogy ennyire részletesen leírta a látogatásunkat. Szeretnék most két pontra azért kitérni. Amit a lampedúzai lakosok mondtak nekünk, és nagyon érdekes volt, először is elhangzott, hogy a Lampedusai befogadó állomás egy tranzitállomás kellene legyen. Olyan hely kellene legyen, amely tranzitként szolgál, befogadó állomás, ami az első segélyt megadja, az első lépéseket megteszi, de tovább kéne onnan szállítani a személyeket a konkrét befogadó központokba. Illetve még valami, ami már elhangzott, ez pedig az, hogy a Lampedúzai kikötőt nem biztonságos kikötőnek nyilvánították. Lampedúzának befogadó kikötőnek kell lennie. Földrajzi szempontból Lampedúza olyan pont, hogy ahol a bevándorlók ha Európába utaznak, az az első pont, ahova megérkeznek. Ancelili képviselő, de nagyon röviden kérem. Presidente, mi disz... Nagyon röviden, elnök úr. Sajnálom, hogy nem vettem részt a delegációban, de elég jól ismerem a lampedusai helyzetet, mert a Vörös Keresztel és a Save the Children szervezettel együtt voltam ott pontosan márciusban a legkritikusabb vészhelyzeti időszakban. Emlékeztetni szeretném a bizottságot arra, hogy Jakolino kollégával együtt bemutattunk ebben a szakbizottságban egy kísérleti projektet, amit aztán kiválasztott az Európai Bizottság, és amelyről szavazni fognak a Költségvetési Szakbizottságban csütörtökön, amely különösen a kiskorok helyzetével foglalkozik. Tehát tudatában a lampedúzai tapasztalatoknak, és nyilván nem csupán lampedúzai tapasztalatoknak, de amit megállapíthattunk saját szemünkkel, köszönhetően a nem kormányzati szervezetek tapasztalatainak is. Nos, tehát ezen tapasztalatok alapján egy kísérleti projektet nyújtottunk be a, a kiskorúak vonatkozásában, erre emlékeztető akartam, azt hiszem ez fontos. Elnök Borsellino asszony, kérem, hogy ön is legyen rövid. Nos, csupán néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyet mások már említettek. Egyrésztről a Lampedusai központ, nem igaz, hogy ez használhatatlan. Csupán egy pavilont romboltak szét, a másik csak károkat szenved, de, de ezeket helyre lehet állítani, mert ezek előre gyártott elemekből épültek, ezek az épületek. Tehát bizonyosan helyre lehet ezeket állítani annak érdekében, hogy ellássák feladatukat. Tehát ezt csak egy átmeneti központként létesítették, Lampedusa-t 48 órán belül el kellene hagyniuk ezeknek a személyeknek. Ami történt, az igaz, hogy ez annak a ténynek volt köszönhető, hogy rendkívül sok bevándorló érkezett, akik egy bizonyos időszakra koncentrálódtak, de különösen annak a ténynek köszönhető, hogy ezek a személyek ott felhalmozódtak ezen központokon belül, illetve kívül, mert már nem fértek be. Tehát ott 4-5 ezer lakos van, és néhány ezerre több személyt kellett befogadniuk, nem lehet már vendégnek nevezni ezeket a személyeket, ez elfogadhatatlan eufemizmus lenne. Tehát itt hiányosság volt tapasztalat, hogy ezt így határoznám, meg nem pedig szándékokról beszélni. Talán egy szervezési hiányosság volt. Azt mondták, hogy érkeztek a csónakok, és még a hajók se tudtak kifutni, mert nagyon rossz volt az idő Hát furcsa, hogy ez július-augusztus hónap során történhetett, amikor általában Szicíliában remek idő van, sőt még akár télen is, de különösen ebben az időszakban. Azt tehát a benyomásom, hogy ezt a vészhelyzetet kihasználták, kiaknázták más célokra is tehát most már nincsenek új érkezések, ennek különböző okai vannak. Egyrésztről most már a rossz időjárás ezt megakadályozza, vagy lelassítja. Sajnos még most is érkeznek csónakok, hajók, még akkor is, hogyha máshova mennek, mint például vitorláshajók, a brindizi partoknál emberi életeket is követelt, ez és ez elfogadhatatlan. Szalina és Emineo, ez két féle tapasztalat. Ezen misszió során Salina Grande ez egy rosszul szervezett központ, rosszul tart, rossz a, rosszak a körülmények, mindenhol egy rendkívül kellemes, szép hely, ahol megépítették ezeket a kis házakat amerikai katonák számára, amerikai katonai központ számára, és aztán ez a kár a központ céljaira került kihasználásra. Az egyik probléma az, hogy ezt a szép helyet úgy kezelik, amely némi kétséget hagy maga után. Tehát egyrésztről egy szervezet csak egy hete kezeli ezt, és az én általam gyűjtött információk alapján, amelyeket még nem cáfoltak meg, ezen szervezet jogi problémákkal küzd. Tehát kérdés az, hogy mennyibe kerül minden egyes nap egy személy vendégüllátása a közösségnek, és hogyan lehetséges, hogy ott az emberek ahelyett, hogy egy nagyon rövid ideig tartózkodnának, ahogyan ennek lennie kellene, ehelyett 8-9, sőt, akár egyesek 10 hónapig is ott vannak. Tehát mióta megnyílt ez a központ. És személyes köszönetemet szeretném kifejezni, nem csupán az én köszönetem ez, a tengerészeti hatóságoknak, akik Lampedusán látják el a tengeri őrjárati feladatokat, mentőakciókat hajtottak végre gyakran szélsőséges és akár majdnem lehetetlen körülmények között, és nagyon nagy lelkűen látták el feladataikat, tehát az olasz nép nevében szeretném ezt a köszönetet kifejezni. Köszönöm szépen, most pedig Wikström asszony, hogyha lekívánja zárni. Nos, nagyon röviden fogom lezárni, mondja a képviselő asszony. Igen, nagyon sok nyomon követésre van szükségünk, még mindannyiunk részéről voltak olyan pontatlanságok, amelyeket még tisztáznunk kell, és ahogyan azt a rövid bevezetőmben említettem, ezt lépésről lépésre fogjuk megtenni, hogy átfogóban értsük, hogy mi történik ott. Tanya Fajonnak köszönöm a képeket, ugyanis ő fotózott, Helennek és Mariának is köszönöm a titkárság részéről, önök igazi hősök, illetve a politikai tanácsadóknak is köszönöm a részvételt, ez mindig nagyon hasznos, és valamennyi kollégámnak, mert igazán hősies volt, volt a részvételük. Annyira szoros volt, sűrű volt a program, hogy azt mondtam, hogy nagy áldozatokat kell hoznunk, mindenki ebben részt vett, és egy, ezért egy nagyon gyümölcsöző delegáció látogatásra került sor. Nagyon köszönöm mindenkinek. Oh, no. before you leave, before you leave uh... Mielőtt elmegy, és azt hiszem, hogy ez az utolsó szakasza része a LIBE ülésnek, most már a koordinátorok ülése következik, de szeretném, hogyha a jegyzőkönyvbe szerepelne az a tény, hogy mivel 2009. júniusában szavaztak meg európai parlamenti képviselőnek, és az a megtiszteltetés ért, hogy a LIBE bizottság elnöke lehettem, mindenki együttműködésére, jó szándékára számíthattam, illetve a hivatalnokok közti